have to bear with me today, not only with Malcolm. So, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Can I invite everybody? Jó napot kívánok! Hadd kérjek meg mindenkit, hogy találjon helyet. Rengeteg ülőhely van még a vendégeink számára is. Szeretettel köszöntöm a délutáni kerekasztal résztvevőjét, amelyet a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság szervezett és melynek címe, címe, címe hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piac a vállalkozók és a fogyasztók érdekében. Ezt a szakbizottság szervezte előadónk vezetése alatt, aki egy nagyon fontos saját kezdeményezésű jelentésen dolgozik, Anna Maria Koretza Bilt tőlem balra, akit szeretettel köszöntök. Ő fogja moderálni a mai megbeszélést, és örömmel köszöntöm felszólalóinkat, meghívott vendégeinket, akiknek névsorát kiosztottuk önöknek is, valamint életrajzukat is, programot is. Ezt mind megtalálják az önök előtt, szerep, önök előtt fekvő dossziéban. Hadd mondjam még el, hogy Számos egyéb érdeklődő is eljött, számos e, ismerős arcot is látok a közönség sorai között. Ez egy kerekasztal e, megbeszélés, nem formális parlamenti meghallgatás. Biztos vagyok abban, hogy a parlamenti képviselők szeretnének majd felszólalni, de ilyen meghallgatások e, alkalmával a vendégeknek is szeretnénk szót adni. Ezért egy regisztrációs lapot küldünk körbe, aki tehát szeretne részt venni bármikor is a vitában, vagy van valamilyen folyta, fontos mondani valója, azt küldje el számunkra ezt a regisztrációs évet, hogy tudhassuk, kikér szót. Milyen szervezettől jött, hogy vajon állampolgárként vagy hivatalos szervezet képviselőjeként van, van itt, és hogy melyik szekcióban szeretne felszólalni kísérletes számunkra is, kíváncsiak vagyunk, hogy hogy zajlik majd. Ennyi volt a formalitás. Nagyon sok előadónk van ma. Én leszek az elnök, és én, én fogom az órát figyelni. Én kényszerítem rá a felszólalókat, hogy tartsák a nekik kiosztott időt, hogy mindenki szóhoz juthasson. A kerekasztalnak az a célja, ennek e, érdekében megadom a szót az előadónak az, és az árnyék előadóknak, akiket szintén szeretettel köszöntök. Anna Maria, kérem, hogy mondja el a lényegét. Köszönöm szépen. Az lesz a sikere ennek a jelentésnek, hogy Malcolm Harbour nem csak az elnökünk, hanem az árnyék előadóm is, és a másik oka pedig a sikernek az, hogy nagyon jó párbeszédet folytattam a többi árnyék előadóval, örömmel köszöntöm őket is. Továbbá, hogy az üzleti közösség, a kiskereskedelmi közösség nagyon komolyan veszi ezt a jelentést, ezért e, nagyon köszönöm mindannyiuknak, akikkel már különböző módon, különböző helyzetekben, paneleken három hónapon e, keresztül e, beszéltem. Az az én célom, hogy egy élő jelentést írjak, és ez meg is fog történni az önök segítségével, hiszen nagyon konstruktív dialógus zajlik. Szeretném megköszönni Barnier biztosnak a munkáját az új egységes piaci törvényben, amely ennek a bizottságnak volt a kezdeményezése, ezért a kiskereskedelmi jelentés, jelentésnek ez egy fontos pillére. Köszönöm szépen Monsieur Benjamin csodálatos munkáját, a tanulmányát, amely a mi munkánk alapja. Kollégáimmal együtt négy területet állapítottunk meg, hiszen nem tudunk mindent megbeszélni, amely majd egy, nem írhatunk újabb fogyasztói irányelvet, vagy címkézési útmutatót. Nyilván megérték önök is, hogy az eredmény érdekében koncentráltaknak kell lennünk. Azt remélem, hogy ma tovább segítenek minket abban, hogy konkrét példákat kaphassunk az önök tapasztalatairól, mindennapi működésükből. Kérem, hogy mondjanak el konkrét problémákat, megoldásokat, osszák meg ezt a bizottsággal, tagállamokkal, miként oldják meg problémáikat, és nagyon remélem, hogy a nap végére odáig jutunk el, hogy majd tudunk munkahelyeket teremteni. Ez az én jelentésem legfontosabb problémája is, nyilván egyetértenek velem. Szeretnénk meglátni a fényt az alagút végén, a pénzügyi és gazdasági, szociális, emberi jogi válságban közös felelősséget kell vállalnunk annak érdekében, hogy a növekedés, a versenyképesség és a munkahelyteremtés valóságá váljon számomra. A munkahelyteremtés áll a jelentés középpontjában. A fogyasztók is ugyanígy a jelentés középpontjában állnak, hiszen az a feladat, hogy számukra jobb kínálatot biztosítsunk, nagyobb költséghatékonyságot, ezért nem láttam értelmét, hogy külön fejezetbe foglaljam. Gratulálni szeretnék az e- Eurocommerce-nek és az európai szakszervezeteknek, hogy önállóan e, egy, e, egyetértésre jutottak, és ezt benyújtották nekünk, bemutatták nekünk. Elmondták, hogy szerintük miként lehetne a foglalkoztatási problémáikat megoldani az ágazatban, például az e, informális ágazatokban, vagy más ágazatokban, amelyeket majd önök itt szóba hoznak. Tájékoztattam már az árnyék előadókat, hogy örömmel veszem be ezeket a példákat a jelentésbe bár ennek teljes struktúrába az nem fér bele. Hadd mondjam el, mit képzelek el. Szerintem a politikai vita középpontjába vágunk, a, a gazdaságról fogunk beszélni, jó gyakorlatokról, pozitív gyakorlatokról fogunk beszélni, amely um, pozitív előremozdást jelent a sok állampolgár életében hiszen munkahelyteremtés hozzáadott értéket teremt nagyon sok állampolgárnak. Egyidejűleg vannak olyan problémák, amiket nem lehet letagadni, hiszen az senkinek nem áll érdekében. Vannak problémák a kis és nagykereskedők, vagy a nagykereskedők között, vannak gondok az üzletek és a szupermarketek között, a beszállítók és a kiskereskedők között, az egész ellátási láncban is köztük a üzletteremtés joga, a nagy szupermarketek szemben a városközpontok szerepével, vidéki területek ellátottsága, kereskedelmi gyakorlatok, kereskedelmi kapcsolatok. Azt remélem, hogy ma nyitott vitára kerül sor a valós kérdésekről. A legnagyobb kihívás ma az, hogy a konfliktusoktól, a tagadástól, az irritációtól, a mm, kétségbeeséstől elmozduljunk, hogy beszéljünk, és egy konstruktívabb párbeszédet hozzunk létre. A pár, párbeszédnek tényeken kell alapulnia, nyilván ön ma er, erről sok tényt el fog mondani, nyilván mások meg kiegészítik ezeket, sokkal inkább tényekre van szükségünk, mint ideológiára és mítoszokra. Hogyan kell meghatároznunk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot? Léteznek-e egyáltalán ilyen gyakorlatok? És így tovább. Szám, magam is szeretnék feltenni pár kérdést, mit gondolnak az európai fizetési rendszerről, miként lehetne a díjakat csökkenteni, hogy vajon az árok alapján döntenek-e a fogyasztók a hozzáadott érdekről, a saját márkás termékek vajon jók-e az európai állampolgárok számára, és lesznek még hasonló kérdések. Ez az önök napja, ezért örömmel várom az önök hozzájár, hozzászólásait. Köszönöm szépen. Uh, well, thank you very much indeed, Anna Maria. Uh, Köszönöm szépen, Anna Maria. Köszönöm ezt a dinamikus bevezetőt. Akkor kezdjük meg az első kört. Mindenki látja a programot maga előtt, nem szükséges ezt elmondanom. Az első az áruk szabad mozgása útjában álló akadályok elhárítása. Már többen kértek szót, ez jót ígér. Két hozzászólónk lesz. Luke Hendricks, aki az UEAP-ME igazgatója, az európai kézműves és KKV-k képviseletét képviselő szervezet. A másik hozzászóló Xavier Gyurieu, aki az Euro Commerce főtitkára. Ez a szervezet nagyon sok kiskereskedelmi szervezet fedő szervezete. Öt percet adok minden hozzászólónak, Luke Hendrix kezdte. Köszönöm szépen! Elnök úr, Koraca asszony, kedves parlamenti képviselők! Először is gratulálni szeretnék az IMKÓ-nak, hogy megszervezte ezt a meghallgatást. Ez egy olyan iparág, amely nagyon fontos a mikro- és kisvállalkozás számára, és nagyon köszönjük, hogy az UEA szervezetem lehetőséget kap véleménynyilvánításra. Fölkértek engem valamire, volt egy kérdés, negatívan válaszolnék erre, úgy közelíteném meg, hogy milyen jogszabály nem áll útjában a belső piacnak. Van azonban egy ennél fontosabb kérdés. Milyen kiskereskedelmi piacot szeretnénk az Európai Unióban? Hogyha elolvassuk a bizottság jelentését, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon kis figyelmet szentelnek a független kiskereskedőknek, és nagyon negatívan állnak hozzájuk. Mit jelent az, hogy valami hatékonyabb piac? Hogyha a hatékonyság azt jelenti, hogy nagyobb termelékenység, és ez az általános gazdasági definíció, akkor az Európai Bizottság azt mutatja, hogy a nagy termelékenységű kiskereskedelmet támogatja, vagyis azokat a nemzetközi cégeket, akik a legtöbb embert alkalmazzák. Természetesen a volumen gazdaság meghatározza a hatékonyságot és a termelékenységet. De nyilvánvaló, hogy azok a kiskereskedők, akik több szolgáltatást kínálnak, nem túl termelékenyek. Ez azt jelenti, hogy minél kevesebb embert foglalkoztat egy vállalkozás, annál jobban támogatja az Európai Bizottság. Ez ellentmondani az Európai Bizottság céljainak, miszerint egy jól működő kiskereskedelmi piac több munkahelyet teremté. Hogyan lehetne általában a harmonizációt, jogharmonizációt támogatni, ami azonban nem azt jelenteni, hogy ne lennének jogszabályok. Szabad versenyt nem lehet úgy elérni, hogy ne javítanánk ki a szabad piac hibáit, és ne lenne lehetőség minden egyes piaci szereplő számára, hogy ugyanazt az esélyt kapja meg. Pontosan ez történt az elmúlt években, és néhányan még mindig szeretnék ezt, hogy a nemzeti jogszabályokat kiiktassuk, hogy mindenki ugyanolyan esélyt kapjon kis és nagy kereskedők. Az APMA e azt gondolja, hogy a valós európai belső piacnak az a feladata, hogy diverzifikált kiskereskedelmi piacot biztosítson, ahol a fogyasztó választhat, hogy alacsony áru árukat választ -e, vagy helyi boltokat preferál. Ez azonban figyelembe veszi azt is, hogy a helyi boltok sérülékeny pozícióban vannak. Nézzük például a bekerülési ár alatti értékesítést általában véve elfogadhatatlan. Az Európai Bíróság is mondta, hogy fent akarja tartani ezt az álláspontot, így aztán tulajdonképpen fölösleges erről beszélnünk. Nagyon fontos a kkv számára, hogy továbbra is tilalmas legyen ez, különösen a kiskereskedelmi szektorban, mivel amit a jelentés át állít, hogy ez ne lenne hatékony, nem igaz. A másik kérdés az, hogy a helyi boltokat fejlesszük. Ez nem csak az idősebbek, a kevésbé mobilisek számára fontos, hanem a városi központok gazdasági és társadalmi szövete számára is. A szolgáltatási direktíva már szeretné támogatni a vállalkozásokat és a szupermarketeket, de egyértelmű, hogy például köz, környezetvédelmi, várostervezési, mobilitási szempontból a jó térkihasználás nagyon fontos kiskereskedelmek nyitása számára, és így biztosíthatjuk, hogy nagyon sokféle kiskereskedelmi ajánlat jelenjen meg. Szervezetem úgy gondolja, hogy továbbra is a szubszidiaritás és arányosság elvét tiszteletben kell tartanunk. Ne felejtsük el, hogy a kiskereskedők helyi szinten jelenek meg. Az UEAPME azt gondolja, hogy a bizottság becsüli a határon átnyúló vásárlások volumenét, és nem ez a válasz a kiskereskedelem számára. Figyelembe véve a tagállamok közötti különbséget, nagyon sok kérdésre kell még tagállami szinten választ találni. Ennek a tagállam specifikus megközelítésnek nagyobb az előnye, mint annak az előnye, hogy az úgynevezett határokat és akadályokat elhárítsuk a határon átnyúló kereskedelem útjából. Például a boltok nyitvatartási idejét illetően sokkal jobb, hogyha tagállami szinten döntünk. Hogyha európai szinten döntenénk, akkor természetesen az akadályok elhárulnának egy kisebbség számára, de az előnyök azok nem ö, nyilvánulnának meg, és nem lennék egyensúlyban a tagállamok szükségleteivel. Köszönöm, Hendrix úr, nagyon jól betartotta az időhatárt, most pedig Xavier Gyuri. Um, Köszönöm, elnök úr. asszony, Harbor úr, tisztelt képviselők! Először is szeretném Kráca Biltasszonynak, Korazza Biltasszonynak megköszönni azt, hogy arról beszélhetünk itt, hogy milyen konkrét lépésekkel lehet a fogyasztók javára alakítani a kiskereskedelmi szektort, illetve bizonyos mitoszokat eloszlatni. Amikor beszélek, hölgyeim és uraim, akkor Egyrészt a 30 nagy céget képviselem, másodszorban azonban azt a 30 millió kis vállalkozást, amely ezen a területen aktív. Méltányoljuk a bizottságnak és a parlamentnek azt az akaratát, hogy E, eszközöket bocsát a szektor rendelkezésére, hogy versenyképességét növelje, és értékeli a szektor hozzájárulását a gazdasági társadalomhoz, illetve hát a gazdasághoz. E, a verseny a kiskereskedelemben az egységes piac és a fogyasztók szempontjából is jó dolog, mert növeli a minőséget, a sokszínűséget ez mind jó a, fia, a fogyasztók számára. Itt nem csak jogi követelményekről van szó. Múlt héten halt meg Albert Heim, az alapító elnökünk, aki azt mondta, hogy mi a fogyasztók nevében veszünk, nem pedig a forgalmazók nevében adunk el. Az egységes piac a legnagyobb eredménye az Európai Uniónak több mint 50 évvel ezelőtt alakult, mégis 2000 hétig? 2000-es évekig kellett várni addig, hogy egy ambiciózus csomagot elfogadjanak és fellépjenek a protekcionizmus ellen. A gátakat, akadályokat továbbra is el kell hárítani a fogyasztói választási lehetőségek útjából. Néhány konkrét példát is kértek. Én a gyártásról, illetve a termékekről fogok beszélni az EU jogszabályok fényében. Az első példa az ellenőrzés és a felügyelet. Az EU jogszabályok szerint a forgalomba hozott termékekre vonatkozó eh, dokumentumokat, nyomon követhetőséget lehetővé teszi eh, tevő eh, dokumentumokat az első forgalomba hozó kell, hogy magánál tartsa. Ugyanakkor a legtöbb tagállamban minden egyes boltban követelhetik az ellenőrök ezt a dokumentumcsomagot. Vannak bizonyos technikai akadályok is a 98-as irányelv azt mondja, hogy a bizottsághoz kell bejelenteni az ilyen akadályokat. A nemzeti eh, átvett jogszabályok azonban ilyet nem írnak elő eh, és szankciókkal sújtják a címkézésre vonatkozó szabályok megszegőit. Ezek csak eh, olyan ez csak néhány olyan probléma, amely eh, előnytelen helyzetbe hozza a kiskereskedőket. Az elektromos eh, berendezések forgalomból való kivonására vonatkozó irányelv eh, szintén rosszul lett átültetve, amelynek értelmében, amikor a határon át mozgatják az ilyen berendezéseket, akkor a kiskereskedő átveszi a teljes felelősséget a gyártótól. Az ilyen felelősségeknek például az élelmiszerrel kapcsolatos információk kért való felelősséget is többféleképpen értelmezik a tagállamok. A Olaszországban áfa visszatérítési gondok is találhatók. A Spanyolországban az egyliteres bio e, egyliteres csomagolást írnak elő a bio műtrágyára. A Csehországban konkrét külön előírásokat írnak elő a három éves gyerekek három évnél fiatalabb gyerekek eh, ruházati eh, cikkeire. Németországban már is eh, a legalsóbb szinten érvényre juttatják a reciklálás költségét, és előfordulhat, hogy a kiskereskedő kétszer fizet, meg kétszer fizet. Emellett csomagolási problémák is vannak Európában a, az üzleti ágazatban is vannak olyan előírások, amelyek fényében nem lehet minden országban, bármely országban vásárolni, beszerezni, és így nem lehet érvényesíteni az esetleges árat. Ez az oka annak, hogy az egyes országokban az egyes termékek különböző árakon kerülnek forgalomba. Ezek ezekért a, ezeknek a problémáknak az árát végső soron a fogyasztók fizetik meg, és ezért is üdvözöljük az önök munkáját. Uh, Köszönöm szépen. Nyilván egyik uh, másik kérdésről a következő szekcióban is tudunk majd beszélni, különösen például a szerződéskötési gyakorlatokról. Most ketten jelezték, uh, hogy felszólalni szeretnének és azt szeretném tudni, hogy a kollégáim közül hányan kérnek szót. Amíg eldöntik, addig felszólítom az első vendégünket. Alfred Budzsara a szolidarnossal, a szoli, lengyel szolidaritástól szeretne felszólalni. Kérem, hogy álljon fel. Hol van? Eltűnt, úgy tűnik. Ja, látom már. Kérem, hogy maximum két percben beszéljen. E, szépen. Jó napot, hölgyeim és uraim. Én a lengyelországi szolidaritást képviselem. A mi szervezetünk szakszervezeteti tagokból áll össze, nemzetek feletti vállalatokból, hiszen Lengyelországban ma nagy különbségek találhatók abban, hogy a munkavállalókat a munkaadók hogyan kezelik, és ez összekapcsolódik azzal, hogy Lengyelországban miként működik a piac. Ezért tehát arról szeretnék beszélni, hogy milyen munkafeltételek és milyen bérezési feltételek vannak Lengyelországban. Ezen feltételekben rosszabbodást látunk. A munkadó, munkadók érve a csodaszó a válság. A munkaadók tehát csökkentik a munkavállalói költségeket, a munkavállalónak így aztán sokkal több feladatot kell elvégeznie, míg egy-két évvel ezelőtt ugyanezeket a feladatokat sokkal több munkáltatónak, munkavállalónak osztották volna szét. Miként befolyásolja ez a fogyasztót és a nemzetek feletti tőkét. Ezzel alatt azt értem, hogy miként befolyásolja ez a nagy áruházláncokat. Nyilván mindenki pénzt szeretne megtakarítani, és ennek kedvezőtlen hatása van két jelentős módon is. Az egyik az ügyfélszolgálat minősége, amely leromlott. Sokkal kevesebb ügyfélszolgálati munkatárs van már, amely azt jelenti, hogy a fogyasztókat, fogyasztók panaszait az ügyfélszolgálatoshoz irányítják, nem jutnak el ők a vezetőkhöz, a másik negatív hatás szintén a költséges lefaragásokból származik, mégpedig az, hogy a munka, munka, munkavállalókat nem megfelelően kezelik, és kell, nem megfelelő munkakörülményeket teremtenek. Sokkal több munkát kell végezniük ugyanazért a pénzért. Ez számunkra nagy problémát jelent, és ezzel minden nap találkozunk. Ez nem feltétlenül közvetlenül befolyásolja az áruk áramlását, de egy Európában élünk, a mi munkavállalóink tehát ugyanazokat a munkafeltételeket követelik, mint a régi tagállamokban. Sajnos kikapcsolták a mikrofont. Köszönöm szépen, nagyon jelentős hozzászólás volt ez de sajnos két perce volt csak. Mrs. Now, uh, uh, for the, uh, Mrs. Weiler wants to come in, who is uh, one of our colleagues on the committee. Weiler asszony a szakbizottságból, de a Nestlé-től van de Weistere úr. Föltenni a kezet, jó? Köszönöm, Weiler asszony. Két percbe belefér, amit szeretne mondani? Igen. Gyors leszek, csak van még egy kérdésem az egyik hozzászólóhoz, Gyuriő úrhoz, aki azt mondta, hogy bizonyos területeken vannak akadályok egyes országokban, és tulajdonképpen ezek protekcionista akadályok, szándékosan állították őket. Ha ismer ilyen eseteket, Például ezzel kapcsolatban három évvel ezelőtt hoztuk az úgynevezett goods csomagot. Ott azt mondtuk, hogy ha az egyik tagállam külön védelmi mechanizmusokat tart fönt, amelyek a belső piacon nem szabadna, hogy fönnmaradjanak, akkor meg kell indokolnia a tagállamnak. Ha megindokolja, föntarthatja. Gyuri úr, amit ön említett példákat, Véleményem szerint ezek nem indokolt akadályok, és ha vannak ilyenek, akkor a bizottságnak reagálni kell erre. Köszönöm. Elnök. Nos, igaza van. Én is mondanám, és mondtam, mint árnyék előadás, Düré úr ezt tudja. Több társaságra tök célra van szükség, akik ilyen gyakorlati példákat hoznak. De talán válaszolhatna arra a kérdésre, hogy rájöttünk, hogy bizonyos esetekben a kiskereskedők maguk állítanak feltételeket a beszállítók elé. És nem ismerik el bizonyos termékeket, mint beszállítható termékeket, amik más országokban beszállíthatók. Úgyhogy ezt a problémát már Verzsava úrral is fölvetettem. Van de Weiterer úr, szeretne két percben hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyra tartom a jelentéstevőt, hogy ezeket a kérdéseket prioritásként kezelte a kiskereskedelemben. Az én vállalatom a Nestlé. 86 óta támogatjuk a bizottság erőfeszítéseit, hogy teljessé váljon az áruk szabad mozgásának belső piaca. Ma azt látjuk, hogy sokat vesztett a lendületéből ez a kezdeményezés. Az élelmiszerek szabad mozgása terén nagyon sok az akadály. Hagy mondjak néhány példát. Először például tilalmak, és eltérő szabályzás Hollandia, Franciaország, Németország az adalékanyagokat, illetően az eredet fel nem tüntetése Görögországban és Olaszországban, élelmiszeradók, véletlenszerű kritériumok, például a január 1-én Finnországban bevezetett jogszabály az európai harmonizált jogalkotás ellenére eltérő szabályzások, például a jogkeresetek esetében. Ez természetesen megmutatkozott a versenyképességi fórumon is, ahol az élelmiszer láncolatról esett szó, és felhívnánk a figyelmüket a belső piaci intézkedési tervre, hogy számoljanak le ezekkel az akadályokkal, hiszen ezek nagyon akadályok a kiskereskedők számára. Elnök, köszönjük, egyértelmű volt. Szeretnénk, ha ezt írásban is benyújtaná, megjelenhetne a weboldalunkon. Hát, hogyha itt nem szeretnének hozzá... De igen, Rüle asszony, Rüle asszony. Ich mach's ganz kurz, mir ging's eigentlich auch... Rövid leszek. Először is szeretnénk ezekről a kereskedelmi központokról egy listát, és továbbadni ezt a bizottságnak. Ezen kívül a csomagolási rendeletet illetően mindig problémákat okoz, de be kellene már látnunk, hogy ennek a végrehajtása a fogyasztók számára is problémás. Bizonyos tagállamokban újra és újra látjuk, hogy a csomagolási nagyságot nem tüntetik föl, vagy nem megfelelően, és így a fogyasztó nem veszi észre, hogy ugyanazért az árért más mennyiséget kap. Tehát ez egy nagy probléma. Köszönöm. Right. Um... Köszönöm. Most... Azt gondolom, hogy most akkor Hendrix urat kérjük meg, és Dürje urat, hogy válaszoljanak az eddig itt elhangzottakra. Jó lenne a két percben sikerülne ez. Nekik Hendrix úr kap először szót. Um, I will be very... Nagyon rövid leszek, elnök úr, hiszen nincs mit hozzáfűznöm. Az akadályok felsorolása nagyon hosszú, pont ezért eh, nem is kíséreltem meg eh, ebben az öt percben ezt felsorolni. Itt sokkal részletesebb vizsgálatra van szükség. Ez azonban nagyon összetett kérdés is. Döriő úr említette, hogy eh, azt a tény például, hogy a kiskereskedők kénytelenek a saját országukban beszerezni, és amikor más országban olcsó terméket találnak, azt nem vehetik meg óvatosan kell bánnunk a különféle okokkal, és hogy ez miért jött létre. Másfelől a kiskereskedők esetében ez jelentős probléma, hiszen a kiskereskedők legtöbbször valamiféle hálózat tagjai, és akkor a hálózat veszi fel a kapcsolatokat. Amikor a KKV-k valamiféle mennyiséget vásárolnak, az gazdaságilag nem járható számukra, hogy jóban körülnézek egy kisebb élelmiszerboltban, ők, ők, ők nem tehetik meg azt, amit a, a vásárló megtehet egy kisebb boltban, hogy jól körülnéz. Egészen meg kell, tehát meg kell néznünk az árkülönbségeket, de általános következtetéseket nem vonhatunk le. Néha jó oka van az ilyen árkülönbségeknek, más, más esetekben pedig nincs. Köszönöm szépen, mondja az elnök a második felszólaló a szolidaritás képviselőinek szeretném azt mondani, hogy nagyon konstruktív párbeszédet folytattak, és amit ön is aláhúzott, az a hatékony belső piac jelentősége. Amit én még szeretnék aláhúzni, az, hogy szeretnénk csökkenteni a különbséget a a vállalkozói költségek és a munkavállalói és a fizetések között. Ön beszélt arról, hogy ennek az árát a fogyasztók fizetik meg, azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a lengyel fogyasztók örülnek annak, hogy a um, kiskereskedők leverik az inflációt, és hogy a, a rendelkezésre álló uh, élelmiszerek kínálata is egészen más, mint 18 évvel ezelőtt, uh, és a üzletek megjelenése is megváltozott a kiszolgálótól az önkiszolgáló felé mozdultak, de egészen más formátumok is elképzelhetőek amely megmutatja, hogy a verseny, verseny, eh, hogy a verseny heteken belül rendelkezésre bocsátja a szolgáltatást. Ismerjük a GUC eh, csomagot és az értesítési szükségességet. Szeretném aláhúzni, hogy eh, ez egész egyszerűen nem történik meg. Végül a Nestlé kollégának azt szeretném mondani, hogy szeretném nagyon sok példáját felvenni a jelentésembe. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Most pedig eh, átérünk a következő szekcióra. Mielőtt ezt megtennénk, hadd eh, mondjam el, és már valójában el kellett volna mondanom az elején is, hogy internetes közvetítést adunk erről az ülésről, tehát aki online néz bennünket, azt is üdvözöljük, lehet, hogy ezek több százan, esetleg több ezeren vannak. Ha önök a parlament eh, weblapján keresztül néznek bennünket, akkor a saját bizottsági honlapunkon belül, tehát az IMCO bizottság honlapján belül megtalálják az e-mail címünket, és eh, elküldhetnek oda egy rövid kérdést. Nem biztos, hogy erre ma sor tudunk keríteni már, mint a válaszra, de mindenképpen majd el fog jutni hozzám a kérdés. A következő részben egy kicsit más eh, formátumot alkalmazunk a vitában, mert a második rész során vannak szakértőink is, ezek olyan témák, amelyek, kifejez, amelyek különösen fontosak a kereskedelmi gyakorlatok szempontjából. Jules Stuyck jogász professzor a Lőveni Egyetemen. Ő hatalmas munkát végzett már eddig is a vállalkozás közi kapcsolatok területén. Peter Davis pedig az, a brit versenyjogi hatóságnak az alelnöke. Róla is tudják sokan, hogy a piaci erőfölényről eh, sokat publikált eh, az élelmiszerpiacon belüli élelmiszer eh, erőfölényről. Tehát ő is egy komoly szakértő. Mind a ketten 10 percet kapnak és mind a ketten tudnak ábrákat is mutatni. Majd ezt követően Mella Fröven eh, az Európai Élelmiszer és eh, Ital Konfederáció képviseletében beszél, az Európai Márka Egyesület eh, részéről Galaszki úr, és Skehen úr pedig az Európai Kiskereskedelmi Kerekasztal nevű szervezet igazgatójaként fog felszólalni. felszólalni. Először a szakértők kapnak 10 percet, közülük is először Stuik úr, professzor úr. Köszönöm. A kérdés, amit feltettek nekem, az elég egyszerű, és én magam is kutattam ebben a témában, 10 percen van, hogy ennek a kutatásnak az eredményét ismertessem. A kérdés az az, hogy szükség van-e európai jogalkotási anyagra a vállalkozás köz, vállalkozások közötti tisztességtelen kereskedelmi kapcsolatok jogszabályokkal való fellépésre, vagy pedig a versenyjogszabályok már önmagukban is elegendőek a cél elérése érdekében. Meg kell néznünk a jelenlegi jogszabályi környezetet EU és nemzeti szinten egyaránt. Mindannyian tudjuk itt ebben a teremben, és önök is itt a bizottságban, hogy van egy tisztességtelen kereskedelmi eh, gyakorlatot kizáró irányelv, a 2005 per 29-es, amelynek a preambulum bekezdése világossá teszi, hogy eh, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a vállalkozások között is megvalósulhatnak, nem csak a vállalkozás és a fogyasztó között, és ezért a bizottságnak feladatául szabták, hogy vizsgálja meg ezt is. Hogyha megnézzük a következő ábrát, akkor egy következő irányelvet látunk, ez egy konszolidáló irányelv, a 2006 per 114-es, amely a félrevezető és összehasonlító reklámokkal foglalkozik. Ez megint csak minimum harmonizációs, eh, a másik az teljes harmonizációs, a, a, a vállalkozás közi viszonylatban minimum harmonizáció létezik, tehát kétfajta jogszabályról van eh, itt szó ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy eh, a nemzeti szinten mi történik. Két tradíció van. Német tradíció, amit Belgium és Ausztria követ többek között. Ez az azt jelenti, hogy nem mindenhol itt létezik, itt létezik olyan jogszabály, amely a tisztességtelen versenyt kizárja, még az angol tradíció követő országokban ilyen nem létezik. Hogyha tovább lépünk, akkor látjuk, hogy a német jog, amely a legtipikusabb példája 1909-ből, amelyet 2004-ben újítottak fel, a versenyről is szól, és a verseny hatásáról a fogyasztókra nézve. Tehát ez a német joghagyomány része. Érdemes megnézni a harmonizáció történetét. Az UCDP irányelv eh, kitér például a tisztességtelen reklámokra, akik, amelyek a fogyasztót célozzák meg, eh, de ugyanígy az összehasonlító reklám lehet tisztességtelen vállalkozások között is nincsen harmonizált jogszabály E, erre vonatkozóan. Max Planck intézet 1965-ben felkérést kapott, hogy tanulmányozza a lehetőségét annak, hogy harmonizálják ezt a jogterületet. Ez soha nem történt meg. Van-e szükség erre, illetve egyáltalán lehetséges-e? Először is nézzük meg az Európai Bíróság esetjogát az UCPD irányelvvel kapcsolatban. E, a plusz ügyet 2010-ből, ahol a bíróság kimondta, hogy a B2C e, tisztes tisztességtelen eh, verseny irányelv nagyon tágan értelmezendő, és nem csak a B2B kapcsolatokra eh, vagy B2C kapcsolatokra eh, érvényes, az üzleti érdekek védelmében is felhívható ez a jogszabály. Van egy belga ügy a bíróság előtt. Belgiumban tilos reklámozni az árleszállításokat. Ez sokan nem szeretik ezt a belga jogszabályt. Sokan mondhatják azt, hogy ez a versenytársak védelmében történik így. A fogyasztók ezt nem bánják. De majd a bíróság eldönti, hogy hogy is áll a jog ehhez a témához, illetve ehhez a problémához. Az OCPD irányelvnek vannak, voltak bizonyos következményei, bizonyos jogszabályokat visszavontak, a közös közös ajánlatokat vagy kapcsolt ajánlatokat inkompatibilisnek nyilvánították, ez egy belga jogszabály volt, a tagállamok ugyanis nem tilthatnak be olyan kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek túlmutatnak a, a, a jogszabályon. Tehát egy sor jogszabályt visszavontak, másfelől viszont az is igaz, hogy a bíróságokon a versenytársak gyakran hivatkoznak a B2C kereskedelmi gyakorlatra, tehát a, gyakran a versenytársak lépnek fel úgymond a fogyasztók védelmében vagy nevében is, és akkor a B2C kapcsolat már is B2B kapcsolattá válik. Másik dolog, ami érdekes, az a versenyjog, illetve a tisztességtelen versenyjog közti kapcsolat. Az egyik létezik nemzeti szinten, a másik nem létezik európai szinten. az Európai Unió működésének 100 szoroló szerződés 114. cikke és annak harmadik bekezdése nem, azt mondja, hogy nem tiltható nemzeti szinten versenyjogi szempontból olyasmi, amit az európai jog megenged. A tagállamok olyasmit tehetnek meg, amit Franciaország és Németország bevállal, mert azok nem diszkriminatív intézkedések, tisztességtelen verseny szabályait pedig egyébként is e, úgy szabályozzák, hogy ez nemzeti szinten nem lehet szigorúbb, mint európai szinten. A jognak tehát különböző e, e, hatása, illetve célja van. Van egy másik elem, amiről gyakran megfeledkeznek, az az, hogy a tisztességtelen versenyről szóló törvény az IP törvény. Itt vannak copyright törvények, adatvédelmi törvények, komputer adatforgalomra vonatkozó törvények, és hogyha vannak ilyen speciális törvények, akkor mi értelme van egy generális törvény meghozatalára merülhet fel a kérdést. Hogyha pedig megnézzük a trademarkokról, a, a márkákról szóló, kereskedelmi márkákról szóló irányelvet, akkor ott is vannak olyan szabályok, amelyek a tisztességtelen versenyt kizárják, nem tudok belemenni most a részletekbe. Ezzel el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, eh, hogy van-e szükség, vagy egyáltalán lehetőség EU jogszabály meghozatalára. Eh, a 114-es cikk alapján, az EU szerződés 114-es cikke alapján van egy EU ítélet egy dohányügyben. Eh, amely azt mondja, hogy a harmonizálás, eh, hogyha valaki harmonizálást, illetve az EU harmonizálást akar egy területen, akkor előbb bizonyítani kell, hogy vannak eh, problémák a piacon, vannak versenyproblémák, mert egyébként megalapozatlan lesz a szabályozás. Ha pedig a Cassidy Dijon ügyet nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelmi tranzakciók tisztességessége iránti igény eh, megjelenik ebben az ítéletben, tehát erre vonatkozóan lehet korlátozni a javak, eh, cikk, a zárócikkek eh, szabad mozgását, de ennek autonóm funkciója és értelmezése nincsen. Ez most egy kicsit halkabb, vagy lassabban beszéljen, mondja az elnök. Másfél perce van még. El is érkeztem a konklúziókig, elnök úr. Először is Szerintem nem nagyon tudjuk megindokolni azt, hogy harmonizáljuk a tisztességtelen versenyről szóló jogot európai szinten. És most azért is beszélek lassan, mert ez a legfontosabb része az előadásomnak. Először is az UCPD irányelv tág hatóköre eleve kisteret enged arra, hogy konkrétan szabályozzuk a B2B kereskedelmi gyakorlatokat. A másik ok az az, hogy a már létező hatályos EU szabályok eszközök a B2C területen alkalmazhatók vállalkozások közötti jogvita esetén. A harmadik oka annak, amiért nem tudunk ilyet bevezetni, az az, hogy a szellemi tulajdonjog védelmi szabályok ezt korlátozzák. A negyedik ok pedig az, hogy nincs kellő bizonyíték arra, hogy a jogszabályi eltérések ezen a területen kifejezetten gátolják az áruk szabad mozgását, vagy torzítják a versenyt. Én tehát azt javasolnám, hogy a hatáját kell kiterjeszteni az OCDP irány, PD irányelvnek a B2C eh, viszonyrendszerre, hogyha az eh, a versenytársat veszélyezteti a visszaélés eh, már letelt a 10 percem, de még elmondom, hogy e, amennyiben nem az ajánlás alapján járunk el, akkor az versenykorlátozáshoz vezethet, illetve a, kiterjesztheti a szellemi tulajdonjogok e, által nyújtott védelmet e, messze túlmutatva az eredeti szándékon. Köszönöm. Also for packing so much in the 10 minutes. Mi is köszönjük, hogy ennyit belesűrített 10 percbe. Most eh, pedig Peter Davis előadása következik. Várom, hogy betöltsék az ő eh, diáit, és akkor örömmel adom is, eh, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy gyorsan Gyors bevezetést adok a mi hatóságunk munkájáról az előző felszólaló mondani valója fényében. Az élelmiszerpiaci vizsgálatot a, egy piaci vizsgálat keretében végezték el, amely részét képezi az brit versenyjognak, és amelynek egy része nagyobb hatást kínál, mint az európai versenyjog. Ez egy olyan rezsim, amely az egész piac teljesítményését vizsgálja, nem csak, nem csak egyetlen cég viselkedését. És a megoldások kialakításában megvizsgálhatja a vállalatok, a fogyasztók viselkedését, valamint a piacon belüli struktúrát. Át is ugorhatunk néhány diát, eh, és eljutunk a vizsgálat eredményéhez. Hadd mondjak néhány szót a CC-ről, a versenytanácsról, de másról nem igazán lesz időm beszélni. A versenytanács két éven keresztül vizsgálta az élelmiszerpiacot kiskeredmés szinten, és számos kérdést vizsgáltak saját, saját márkás termékeket, az élelmiszerpiac nagyon jó munkát végzett, jó eredményeket alkotott, voltak persze problémák, ezek közül kettőt is vizsgáltunk, az egyik egy horizontális jellegű volt a kereskedelmi piacon, az egyik esetben nagyon nagy volt a helyi piac koncentráció, a második e, probléma pedig az volt, hogy és erről fogok a legtöbbet beszélni ma, a vásárlóerő hatása a beszállítók és a kereskedők munkájára, amikor ezt azzal kombinálják, hogy miként lehet olyan szerződéseket létrehozni, amelyek minden lehetőséget lefednek, a vásárlóerő potenciáljáról szeretnék megbeszélni, amely rossz ösztönzőket teremthet Um, és rossz eredményeket az ellátási láncban. Szeretnék két problémára rávilágítani, és majd néhány megoldást is bemutatok. Egy dolgot akartam elmondani, a CC, a brit uh, kereskedelmi piacot uh, vizsgálta meg, és eredményeit nem kell kivetíteni sokkal általánosabban más országokra, vagy más kereskedelmi piacokra, akár még Nagy-Britannián belül is. A gazdaság egyik tanulsága az, hogy a, hogy a, te, a, a teljesítmény a legfontosabb. A vásárlóerő vizsgálatának gyakorlata nagyon két, kétértelmű eredményeket mutat. Egyrésztről a vásárlóerő a azt eredményezi, hogy nagyon alacsonyak lesznek az árak, amely jó a fogyasztónak, de ez ki is használhatja ha az alacsonyabb mennyiségeket, amely nem jó a fogyasztónak. A CC három okát vizsgálta ennek, hogy a vásárlóelő vajon miként okozhatja ezt a rossz kiskereskedelmi teljesítményt. Erről, ezek közül most csak egyről fogok beszélni. az, hogy a vásárlóerő miként befolyásolhatja kedvezőtlenül a beszállítói láncot. Mivel az időm nagyon kevés, ezt a legjobban úgy, úgy használhatom fel, hogyha a tényekre világítok rá, amelyet a Sisi összegyűjtött. Több száz oldalas jelentés született, amelyben rengeteg részletet, bizonyítékot soroltunk fel. Ami a vásárló előtt illeti vizsgálatokból, felmérésekből származtak a adataink. A legnagyobb kiskereskedők valóban kisebb, alacsonyabb árat fizetek a beszállítóknak, való, jobb árakat tudtak elérni. Legalább százezer e-mail ment, elő, ment azdához és a Tescohoz, megnéztük ezeket a árversenyeket, és azt találtuk, hogy a nagyobb kereskedők sokkal jobb helyzetben vannak a, a beszállítói tárgyalásokban. Amikor az árszabási adatokat megnéztük, és a, a volumeneket, és egészen 5 éves adatokat néztünk meg, 141 márkánál találtunk olyan kifogást, amely legalább két milliárdos éves forgalmat tett ki, mindezt a brit élelmiszerláncoknál, és akkor, hogyha ezt megkezdjük, elkezdjük megvizsgálni, és megnézzük a részleteket, akkor az, azon gondolkodunk el, hogy mit jelent az, hogy ár. Hadd mondjam el önöknek, hogy különféle árszabási módokat vizsgáltunk meg. Hadd mondjam el, hogy mit tanultunk ebből a vizsgálatból, ezt a következő ábrán láthatják. Először is azt, hogy megnéztük a négy legnagyobb kereskedő által fizetett átlagárakat a beszállítóknak. Azt látjuk, hogy a legalsó sor a grafikonban az a négy legnagyobb kereskedő árait mutatja, míg más kereskedők és egyéb nagykereskedők és kicsi, kiskereskedők árai magasabban vannak. A következő dián a kifizetett árakat nézzük a különféle rész, részvevői kategóriák által, azt látjuk, hogy a négy legnagyobb alacsony árakat fizet, de más termelők is időnként elérnek alacsony árakat. A Sisi ebből azt vezette le, hogy a vásárlóerő eh, leginkább a kereskedő méretével függ össze. Vannak más tényezők is, amelyek befolyásolhatják eh, ezt, hogy miként lehet alacsonyabb ára, eh, beszállítói árat elérni. Különösen például a kiskereskedők esetében olyan esetben, amikor mennyiségeket könnyen tudnak mozgatni beszállítók között, és így nagyon jó árakat tudnak elérni. A harmadik tanulság az volt, hogy a kereskedelmi volumenem hatása, amelyet sokkal kisebb a vezetőmárkák esetében, nem igazán szeretnék vállalatokat megnevezni, de az a vezető cég, amelyre gondolhatnak, az például a Coca-Cola vagy Pepsi-Cola, tehát három tanulságot vonhatunk le. A nagykereskedők kevesebbet fizetnek, a kereskedő mérete nem feltétlenül befolyásolja a piaci erőt vagy a vásárlóerőt, és az, hogy a, az elért árak sokkal kisebb összefüggésben vannak a kereskedő és a beszállítói viszonytól, mint az elsődleges termékek esetében, elsődleges márkő termékek esetében. A vásárlóerő egyrészt a vásárlóerőt mutatja meg, másrészt a az őt motiváló er-, erőket. A vásárlóerő nem csak alacsonyabb árat tud elérni, és ez nem csak a fogyasztóknak jó. annak érdekében, hogy a okokat is megtaláljuk, hogy miként lehetnek az alacsonyára rosszak a fogyasztók számára. A Sisi többféle megoldást vizsgált meg, hogy amelyek az ilyen rossz eredményekre vezethetnek. Ezek közül az egyik a, ez a szerződéses hold-up eset. Hadd mutassam meg, meg ezt néhány példán keresztül, a következő dián láthatják. Nagyon sokszor a beszállítók a kockázatot áthárítják a beszállítói lánc következő részevőire. Ebben készletcsökkenés, lopás, egyéb, minden egyéb dologra gondolok, amely a szállítmány biztonságát veszélyezteti. A CC számára a visszamenőleges kifizetések voltak a legfontosabbak, amelyek előkerültek más vizsgálatokban is, például a JFK vizsgálatban is, ezt a következő dián láthatják. Mivel nagyon kevés az időm, eh, valószínűleg most rátérek a végkövetkeztetésekre. A CC vizsgálatában egyetemen megmutatták a vásárló előtt, megmutatták azt, hogy a szerződések nem tudnak minden esetőségre kiterjedni. Láttunk bizony, bizonyítékokat arra, hogy szerződéseket lehet újra tárgyalni, hogy más árakat lehet kialakítani ennek következtében. Lehet visszamenőleg árakat igazítani, és visszamenőleg finanszírozni olyan termékeket, amelyet a, amelyre a kereskedő nem számított, és amely aztán eh, a beruházási ösztönzőket is befolyásolhatja. Láthatják, hogy a vizsgálat következtében a, a CC eh, kialakított egy élelmiszeripari eh, viselkedési kódexet, amelyet a kormány figyelmébe ajánlott, annak érdekében, hogy, e, e, hogy az ilyen vitás kérdéseket rendezni lehessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hagytam, hogy tovább beszélj, mert nagyon érdekes volt, amit mondott, de mindenkinél itt van az előadásnak a másolata. Szerintem a diák különösen érdekesek, és a felmérési adatok. Köszönöm. Uh, so let's now move on to how... Most pedig Rövidebb kommentárok következnek. Először Mellafrön, az Európai Unió Élelmiszer és Ital Ipari Konfederáció elnöke. Köszönöm. Köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. Ez egy olyan téma, ami közel áll az európai fogyasztókhoz és az iparángainkhoz. A kereskedelmi viszonyok nagyon fontosak, különösen az élelmiszer láncolatban az elmúlt években mindenki tudja, hogy miért. Egyre többet beszélünk az élelmiszer láncról, különösen arról a részéről, ami a kiskereskedelemhez kapcsolódik. Nagyon fontos ennek a szektornak a versenyképessége, amelyet először Ferhajgen biztos úr vetett föl. A magas szintű munkacsoportban vannak ajánlások, ezek célja az, hogy biztosítsa a szektorok jó működését. Azóta egy magas szintű fórum keretében egy platform is megvalósult, úgyhogy valami most már egészen egyetem, hogy nem működik. Bárnyi biztos úr is említett az igazságtalan kereskedelmi hozzáállást. Koracabilt asszony, ön is említette a belső piaci rendeletet, 2010-eset. Itt különösen a mezőgazdasági, élelmiszeripari termékekről van szó, és a beszállító szállításról. Az Ekon szakbizottság is foglalkozott ezzel, és mind hangsúlyozza, hogy probléma van ebben a szektorban. Ezt figyelembe véve. És mivel sok főigazgatóság és a parlament is kért minket, hogy mondjunk példákat arra, hogy miről is beszélünk. Hát úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk ezt közelebbről. Az AIM szervezettel együtt, és egyre nagyobb erőfeszítéseket kezdünk. Tehát kereskedelmi és jogi szakértők segítségével az úgynevezett igazságtalan gyakorlatokról készítettünk egy listát. Ez elterjedt, vagy csak bizonyos tagállamokban tapasztalható, rendszeresen tapasztalható-e, és így tovább. Tehát az AIM szervezettel együtt beindítottuk ezt a tanulmányt a tagállamok több mint felében folytattuk ezt a vizsgálatot, a nagy tagállamokban és sok kis tagállamban is. Bizonyos tagállamokban van kötelező jogszabály, bizonyosokban pedig önkéntes. Nagyon szoros volt az ütemtervünk, több mint 600 választ kaptunk a kérdőívünkre. Ez önmagában is mutatja, hogy valóban vannak problémák, nagy és kis élelmiszertermelőktől is jöttek válaszok. Az első eredmény azt bizonyítja, hogy van problémánk. Általában véve azt mondták a vállalatok, hogy körülbelül hat igazságtalan kereskedelmi eljárás alá esnek, 12-t azonosítottunk be a listánkon, és általában hatot pipáltak ki nem nevesítik a kiskereskedőket, nem szeretnénk senkit se hibáztatni. Hát most még folyik a munka, még nem elemeztük a teljes adatbázist, úgyhogy még nem tudok erről beszámolni, de próbálunk figyelmes munkát végezni. De annyit elmondhatok, hogy nem sokára kész lesz ez a munka, márciusra a magas szintű munkacsoport platformjára kész lesz. És akkor majd megoszthatjuk az eredményeket. De a válaszadók nagy része jelezte, hogy nem panaszkodtak, mert féltek a kereskedelmi szankcióktól. Féltek attól, hogy az egyes vállalatok azért nem beszélnek, és ezért nem is azonosították be a nevüket. Inkább mindig azt mondták, hogy az én szervezetem, vagy a mi szervezetünk, az egyéni vállalatok nem vettek részt nevesítve a platformon sem, pont azért, mert nem akarják, hogy úgy tűnjön, hogy panaszkodnak, félnek a megtorlástól úgyhogy fontos, hogy tovább folyjon ez a megbeszélés. Ki kell egyenlíteni a különbségeket, kölcsönös megoldás kell, hiszen együtt vagyunk ebben a bajban. Reméljük, hogy az úgynevezett B a B-hez platform európai szinten hatékony lesz, és megvalósul gyakorlatban is. Számítunk az önök segítségére a közös cél érdekében. Köszönöm. Elnök. Mi is optimisták vagyunk, hogy talán hozzájárulhatunk, de ez egy nagyon összetett kérdés. Egyébként Jean Persament üdvözölte Anna Maria korábban, majd később ő is hozzászólhat a munka dokumentum nyomon követéséről. Már hallottuk a versenyképességről szóló részben, hogy milyen nagy a hatalma a márkanévnek. Alan Galaszki a márka neveket tömörítő szervezetet képviseli. Köszönöm, és köszönöm Korasza Bilt asszonynak is, hogy meghívott bennünket erre a vitára. A szervezetem tényleg eh, márka tulajdonosokat eh, képvisel Németországban, Észak-Európában, Olaszországban. A cégek nagy része eh, márkatermékeket gyárt. Ezeknek a nagy része nem olyan nagy vállalat, illetve gyakran családi tulajdonú vállalat. Az elkövetkezendő percekben látom, hogy még nem indult el az órám. Indítsák el, indítsák el, én is ragaszkodnék hozzá a tisztesség nevében. Az elkövetkezendő ez elkövetkezendő percekben kosárlabda hasonlatokat is használva kereskedelmi gyakorlatokról fogok beszélni, hogyha önök vásárolnak be, önök intézik a családi vásárlást, akkor tudják, hogy a szupermarketek olyan márkaterméke, szuper, szupermarketekben a márkatermékek versenyeznek a saját márkás termékekkel, és itt ilyenkor a márkának közvetlen versenytársa a kiskereskedő. Ugyanakkor a márkagyártónak ezzel nincsen semmi baja. Tehát a magánmárkákkal, vagy a saját márkás termékekkel. A saját márkás termékek mindenkinek jók, hogyha tisztességes a verseny a, a, a saját márkákkal kapcsolatban azért vannak fenntartások, mert ugye a versenytársat kérjük meg, hogy adja el a mi termékünket. És mit egy ilyen helyzetben az ember? A gyakorlatban mégis a, gyakorlatban elvárják a, a márkatermékektől, hogy üzleti titkokat osszanak meg a kiskereskedőkkel, amelyet aztán felhasználhatnak a kiskereskedők. A kiskereskedő tehát kettős pozícióban van, és privilégiumokat élvez, éppen ezért felelősséggel is tartozik azért, hogy a verseny tisztességes maradjon. A felmérés eredménye alapján mondhatjuk, hogy a márka gyártók negyede arról panaszkodott, hogy a kiskereskedő a neki odaadott információval visszaélve saját márkás terméket alakított ki, olyan információt használt fel, amely más versenytársak számára nem hozzáférhető. Itt nem beszélhetünk tisztességes versenyről. Hogy a foci hasonlattal akarunk élni, a állandóan idegenben játszik a ö, márkatulajdonos, miközben a kiskereskedő állandóan hazai pályán játszik, de a kiskereskedő még azt is tudja, hogy milyen irányból fog jönni a lövés a foci pályán. És én azt gondolom, hogy és ráadásul még bíró sincs. Tehát ez egy nagyon furcsa foci meccs így. A kiskereskedő a privilegizált információt felhasználva a márka előnyét azonnal ki tudja küszöbölni, és így a termék kifejlesztésének költségei sem jönnek be. Ez ugyanakkor a fogyasztónak már rossz, mert a választási lehetőséget is csökkenti. A felmérés azt is mutatja, hogy ezt a gyakorlatot nem minden kiskereskedő alkalmazza. Néhány kiskereskedő nagyon sikeres a, úgy, anélkül is, hogy, as, hogy megszegné a, az üzleti titkok szabályait. Mit lehet tenni ebben az ügyben? Először is meggyőződésem, hogy a kiskereskedők, azok a kiskereskedők, amelyek tisztességesen versenyeznek, és akikkel nekünk nagyon jó a kapcsolatunk, ők maguk sem e, mondanák azt, hogy ez jó gyakorlat, az, amit én leírtam. E, e, azt szeretném kérni a nagy kiskereskedőktől, hogy ők is hassanak oda, hogy ezek a, az érdekellentétek e, ne legyenek ennyire tetten érhetőek, önkéntes módon tegyenek mindent annak érdekében, hogy az ilyen versenyellenes magatartást felszámolják a kiskereskedelmi e, szektorban e, végrehajtható, mégis arányos intézkedésekkel vessenek véget ennek a gyakorlatnak. A nyilvánvalóan tisztességtelen gyakorlatok az innovációt, a, a fogyasztók választási lehetőségét is aláássák, tehát keressünk kevéssé költséges, tisztességes, átlátható megoldásokat a fogyasztók érdekében. Így alakulhat ki egy tisztességesebb belső piac, és ez jó lesz azoknak a vállalkozásoknak, beleértve kiskereskedőket is, akik már most tisztességesen járnak el. És természetesen mindez jó a fogyasztóknak is. Köszönöm Köszönöm. Köszönöm. Ön is nagyon egyértelműen fogalmazott, és betartotta az időt, sőt, 10 másodperc még maradt is. Most az utolsó hozzászóló, lehet jelentkezni egyébként a többieknek is, hárman akarnak eddig hozzászólni ehhez a témához, és nem tudom, a kollégák, a képviselők akarnak-e, ők is jelezzék, jelezzék, mert akkor el tudjuk tervezni, hogy kire mennyi idő jut. Az utolsó hozzászóló itt a eh, Paul Kihen, aki az Európai Kiskereskedelmi Kerekasztal igazgatója. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, Korácebét asszony, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, nem csak, hogy folytassam a megbeszélést eh, az Európai Parlament tagjaival is. Folyamatos vita ez, amely két évvel ezelőtt kezdődött el, és örömmel tudtam meg, hogy az EIM és a CIA vizsgálatot eh, indított, hiszen a vitának egy része az volt, hogy túl sokat beszélgettünk, de nem, minden, nem sok minden történt. De nem zörög a haraszt, ha nem foly a szél, valaki fújta azt a harasztot. Tehát most már meg kell vizsgálnunk a tényeket és a részletek is. is. Vannak olyan kérdések, amelyet Mella és Adam is megemlített, amelyek egyensúlyt teremtenek, de a kiskereskedelmi ágazatnak egyéb más problémái is vannak hogyha visszamenőleges vagy egyoldalú árváltoztatásokról beszélünk, az az egész kiskereskedelmi közösséget érinti, amit hogy, hogyha a beszállító egyoldalon változtat meg, e, és, nem, és erről nem tárgyal a kereskedővel, akkor ez problémát jelent. Vannak részleges vagy te e, nem teljes szállítások, amely az e, vásárlók elvesztéséhez vezetnek, és ez elég gyakran megtörténnek akkor, amikor, eh, amikor a márka beszállítókkal megújítják a szerződéseket. Vannak más eh, irális késlekedések is eh, a konfliktusok megoldásában, a számlázás körül, ahol akár 10-12 hónapos késések is megtörténhetnek. Mindkét oldalnak vannak problémái, és de teljesen egy, egyetértek Mellával és Alánnal abban, hogy miként lehet ezeket megoldani. Hogy meg kell ezeket oldani, méghozzá konstruktív, pozitív módon. Az Európai Kiskereskedelmi Kerekasztal része az Élelmiszerlánc Fórumnak, és a szerződési gyakorlatok formának, amelyben aktív részet, részt válunk, öm, megoldásokat keresünk, olyanokat, amelyek nem csökkentik a versenyt, és nem csökkentik a vásárlók választékát sem. sem hiszen a beszállítói láncban nagyon gyakran elfeledkezünk a vásárlóról. Megvizsgáljuk az adatokat, független kutatásokat, vizsgálatokat végzünk. Az elmúlt két évben az egyetlen kutatás egy egyéves munka eredménye volt, és amely nagyon részletes jelentést eredményezett 2009. októberében, javaslom mindenkinek elolvasásra. Három dolgot szeretnék említeni. A um, nagykereskedők piaci ereje, nagyon örülök, hogy dr. Davis e beszélt erről, a kapcsolat, vagy az annak hiánya a piaci erő között. Ha megnézzük az erről szóló dokumentumokat, nagyon sok vita zajlik a kiskereskedelmi szektor konszolidációjáról, és ez a méret a dominanciával függ össze, amely automatikusan el, elvezet minket a nagykereskedő piaci erejéhez. Um, nem, ez nem feltétlenül eredményez dominanciát a piacon. A méretek, a volumen része ennek a folyamatnak. Um, hogyha sikerül ugyanazt az árat elérni, tegyük fel, hogy az Európai Parlament 700 széket szeretne vásárolni, akkor a, a, az, a, a a volumen, a kínálat, a kereslet, mind, ezt mind meg kell vizsgálni. Hadd mondjak most pár dolgot a saját márkákról. Koraca Bildasszony kérdezte azt, hogy vajon a saját márkák jók-e vagy, vagy nem a fogyasztóknak. Szerintem nagyon jók. Lehetnek problémák, kihívások, de a szellemi tulajdonjogok és vannak olyan fékek és egyensúlyok, amelyek alapján a saját márkás termékek alapvetően jók a fogyasztóknak, és az így elérhető árak pedig különösen. A másolás kérdésében a kiskereskedők a nagy, nagymárkák gyártóit más, másolják, és e, így módon jelentős szellemi e, jogsértést követnek el, mivel hiszen szellemi jogokat lopnak el, vagy az e, erre való e, követelést. Ezt összekeverném aztán a saját márkás termékekkel, és akkor megláthatjuk, hogy ez mindenféle termékek területén megtörténik. Azzal szeretném zárni, hogy nagyon szívesen vitatkozunk esetleges megoldásokról, feltéve, hogy az a tényeken alapul, és független kutatásokon, és nagyon örülnénk, hogyha ez nem csökkenteni a vásárlók lehetőségeit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Köszönöm. elnök. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes volt, azt hiszem. A, mind a szakértők beszámolója, mind a kommentárok. Styler asszony szeretne hozzászólni? Igen. Akkor Styler asszony kicsit később, most pedig, hogy tudják, hogy kik azok, Bernard Leiker úr a személygépkocsi szervizelők részéről, Michaela Spengaro az olasz húsgyártók részéről, itt, igen, és Fabian Weinert a Márka Szövetségtől. The hand up, or the two of you. Valaki más szeretne hozzászólni? Igen? All right. You have a question. Can you, can you tell us? All right. Uh, we'll give you... Igen. Jó, föliratkozhat a listára. Leicher úr, öné a szó, aztán Spengáró asszony és Weinert úr. Ha valaki még akar, lehet. Tudom, hogy Budzsara úr is szeretne még hozzászólni. Ha van időnk, akkor hozzászólhat. Nem tudom, hogy hozzászólhat-e minden körben, de igen, Liker úr. Két perce van. Jó, akkor két percem van, nem csak az élelmiszerről essen szó, hanem a személygépkocsikról is. 380 ezer társaság van, autókereskedő és teherautókereskedő Európában. A fórumon, fórumokon is ott voltunk, és tartjuk a kapcsolatot a belső pici főigazgatósággal is. Számunkra nagyon fontos, hogy mi nem a gyártókat képviseljük, mi a szervizeket és a dílereket képviseljük, de nagyon fontos, hogy ezeket a tagokat is védjük Európában. Miért? Mert mostanáig, 2013-ig tulajdonképpen kivételt élvezünk, pedig a jogszabály védelmet nyújtana a gyengébb félnek, mert meg kell mondjam, hogy a gyártókkal szemben mi vagyunk a gyárta, a gyenge partner. A szerződéses bekezdések és záradékokban mi vagyunk a vesztes helyzetben, és szeretnénk, hogyha a jelentésben is, Koracabilt asszony jelentésében is megjelennénk mi is. Ezért kértük, hogy találkozzon velünk, és találkozzanak az árnyék jelentéstevők is, és Harbour úr is. Például nagy problémáink vannak az eladási mennyezet fixálásával. Hogyha 2013 után nem változik ez, akkor túlságosan gyenge helyzetbe kerülünk, nem tudjuk megvédeni magunkat. Köszönöm, hogy meghallgatták az érveimet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mivel egy kicsit tudok erről a szektorról, majd beszámolok Koreca asszonynak erről. Spengáró úr. Grazie, Presidente. Un eh, accenno molto rapido alla questione del private label e una... Köszönöm szépen. Ami a címkézést illeti, azzal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Kezdjük a címkékkel. Én már mondtam, hogy az olasz húsipart képviselem. Az elsődleges címkézésnél támogatjuk azt, amit már hallottunk. Csak egy dologra azért szeretném felhívni a figyelmet. Ami a minőségi pecsétet illeti, erről már nagyon sokat hallottunk. nagyon sok ismert élelmiszer létezik, ezeket felcímkézik. Importante, eh, e sicuramente... Ezek az elsődleges címkék nagyon fontosak, sokat is írtak róla, sokat vitatkoznak róla. Természetesen ezek az elsődleges címkék nagyon fontosak, de azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ezzel kapcsolatban negatív aspektusok is felmerülnek. Ha ezt nem javítják ki, ennek nagyon rossz kihatása lesz a kkv kre Galaszki úr már rámutatott néhány ilyen kérdésre, és én csak egy dolgot szeretnék hozzátenni, nevezetesen az, hogy mi történik akkor, hogyha a fogyasztót félre tájékoztatják. Egyre gyakrabban vagyunk ennek tanúi, hogy az érték és értékesítési láncolatban a fogyasztónak azt mondják, hogy biztonságos a termék, és hogy garantálja a termelő előállító, hogy biztonságos ez a termék. Pedig ez nem is így van sokszor, ez viszont ahhoz vezet, hogy nagy nehézségek merülnek föl. Hogy ha a fogyasztó nem ismeri a terméket, akkor nem tud jól dönteni. Ezen kívül nagyon sok olyan kereskedelmi gyakorlat van, amely igazságtalan, ezekről is esett szó, amiktől meg kell szabadulnunk. Aztán lenne egy általános megjegyzésem. Sokat beszéltünk már arról, hogy a szerződéses pozíciókat erősíteni kell. Hogy mondjam el, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy mindenki egyenlő szerepet kapjon, egyenlőtlenségek mindig lesznek. Egy dolgot várunk el önöktől és a bizottságtól, nevezetesen az, hogy mindenki ugyanannak a szabálynak vesse alá magát. Elnök, köszönöm. Hát, nagy lelkű voltam az idővel, de azért köszönjük a hasznos hozzászólást. A következő hozzászólóknál nem leszek ilyen nagy lelkű. Weinarts úr, két perce van. Köszönöm szépen. Mivel én a márkákat képviselem, itt különböző szektorokból 400 vállalkozást képviselünk. célunk az igazságos verseny, a működő belső piac. Alan Galenski már ezt részletesen ismertette. Csak hozzátenném, hogy a szelektív működési rendszereket illetően eddig negatívak az élményeink. Például Németországban vannak olyan termékcsoportok, amelyekhez pozitív konnotációk fűződnek, mert jó a hírnevük, jól kezeli őket mind a gyártó, mint széles választékban elérhetők, és nagyon versenyképesek. Ezért jó ajánlatot képviselnek. Például a kozmetikai ipart vizsgáljuk meg. Nagyon attraktív a kínálatuk, de olyan értékesítési csatornákat használnak a kis és középvállalkozásoknál, amiket egyébként nem érhetnének el. Tehát ezt a szelektív kiválasztást szeretném, hogyha jobban megvizsgálnak. Köszönöm. Thank you very much indeed. Én is köszönöm. Nagyon hasznos hozzászólást kaptunk. Cebilt asszony nyilván felírja. Most Tyler asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. A felszólalóktól akartam megkérdezni, különösen Davis úrtól, hogy mit, eh, mi a véleménye az új áremelésről szóló jelentésről. Mit jelent ez az élelmiszeripari ágazatnak? Szeret, azt is akar, meg akartam kérdezni, hogy milyen együttműködés zajlik a brit eh, és egyéb versenybizottságok között, Azt szeretnék tudni az önszabályozási rendszerekről, milyen gyakorlatok vannak, és a márka kialakításról, mert ez egy nagyon érdekes vita. Mikor lesz egy márka valóban márka? Öm, és mikor lesz az ön, a saját márka valóban önálló, saját jogon megálló márka. az Európai Kerekasztal képviselője beszélt arról, hogy milyen prémiumokat lehet szétosztani, de gazdasági válság esetén az embereknek mégis el kell, hogy menniük a élelmiszerüzletbe és vásárolniuk kell, E, és számunkra számít, hogy milyen az ár. Erre nagyon érzékenyek, és a vásárlási szolgás, e, szokásaikat ez befolyásolja. Nagyobb őszinteségre lenne szükség az európai márka szakértők között. És e, nagyon sok pénzt költünk a márkákra és a márkák kialakítására. Ezt a pár dolgot akartam megkérdezni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm én is, mondja az elnök. Szahara úr, van időnk, hogyha két percben összefoglalná, amit hozzá akar szólni. Szahara úr, parancsoljon. Kérem, hogy szigorúan két percben um, Köszönöm szépen, hogy újra szót kaptam. Én a szociális dömping kérdéséhez szeretnélek hozzászólni. Mostanáig nem igazán beszéltünk erről a kérdésről, amely egy nagyon érzékeny téma. A nemzetközi vállalatok nagyon jó profitot érnek el az alacsony költségek és alacsony bérköltségek miatt, így aztán sokkal jobb a helyzetük a versenyben, összehasonlítva olyan vállalatokkal, amelyek csak Európában működnek. Lengyelországban egy kasszás, egy pénztáros 3-400 eurót keres havonta bruttó, bár tudjuk, hogy Nyugat-Európában milyen bérek vannak. Ezek az alkalmazottak, akikről most itt szó van, gyakran nagyon kedvezőtlen szerződéseket kapnak, néha csak meghatározott időre szólnak ezek a szerződések. Ez, ez, ez is hozzájárul a szociális dömpinghez, és ezt fel kéne számolni. Ezt pedig úgy lehet elő, elérni, hogy sokkal jobb munka és bérfeltételeket kell elérni, kell kialakítani eh, ezen közép- és kelet-európai országokban, amelyeket itt most képviselek. Nagyon fontos a pár, párbeszéd, nem zajlik párbeszéd a kereskedelm részevői között az én országomban. Azt kérem tehát a munkaadóktól, hogy tárgyaljunk, üljünk le beszélni. Nem csak az utcán akarunk tüntetni, az ilyen párbeszéd azonban a, pár, a vállalatok szintjén zajlik. Őszintétlen párbeszéd ez, hogyha egyáltalán létrejön. A mi feltételeink tehát az nem igazán hasonlíthatók össze a nyugat-európaiakkal, ezért kérem a képviselőket, hogy segítsenek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hogy betartotta a felszólalás idejét. Schwab úr ö, akart szót kérni, és ő a legutolsó felszólaló ebben a szekcióban. Bár kaptunk egy újabb ö, regisztrációs ö, kérést a holland kereskedőktől, de ezt átteszük a következő szekcióba, mert az előadóiknak is kell még időt adni válaszadásra. Fennőszen ön a következő szekcióban fog felszállni. Schwab úr. Köszönöm szépen. Nagyon jó itt, hogy az érintettek is hozzászólhatnak. Lenne egy kérdésem, ez a kettes és a hármas kör közé illik. Az európai belső piacon nagyon nagyok az árkülönbségek különböző tagállamokban. Ami a márkázást illeti, Styler asszony most utalt rá, például Kélben, az én választó körzetemben van egy DM drogéria, és nagyon nagy a forgalma, mert nagyon sok francia jön át ide, hogy olcsóban megvegye ugyanazokat a márkákat, amik Franciaországban drágábbak és nem tudom, itt nincs akadály, úgyhogy vannak itt különböző nemzeti tradíciók is, hogy melyik ország állampolgárai milyen márkákat vesznek. A második pont a következő. Luxemburgban például az a helyzet, hogy az árak magasabbak egyértelmű, mint a körbevevő államokban. Például az Osvánnak az a problémája, hogy a márkás dolgokat csak Belgiumon keresztül tudja behozni. És akkor azt is repeskedik, hogy van egy egyezmény, titkos egyezmény a kiskereskedők között, vagy éppen a gyártó az, aki felelős az ár eltérésekért. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy a fogyasztók akik a belső piacnak a sokszínűségét látják, látják azt is, hogy mekkorák az ár eltérések, úgyhogy e, szeretném megkérdezni a szakértőket, hogy honnan jönnek a különbségek, honnan jönnek ezek az akadályok. Eh, I think some of them may also, as you say, you... Azt hiszem, ez tényleg a kettes és a hármas téma összemosása. Most pedig. Oh, Hozzászólókat kérném két percben, hogy válaszoljanak. Először fordítós sorrendben megyünk. Paul Kilné a szó, és az utolsó pedig Jules Strick úr. Jó lesz így? Akkor mindenki két percet kap. Köszönöm szépen. Hol kezdjem, hol fejezem be? Először a saját márkákról. Spangaro úr. Az elmúlt két évben a mezőgazdasági élelmiszeri csoportban ugyanez a megbeszélés folyik. A vállalkozási főigazgatóság most már erről egy 188 oldalas jelentést készített, talán nem olvastam föl, de a következőképpen tudnám összefoglalni. A kérdés az volt, hogy az európai saját márkák kidolgozása korlátozza a KKV-k tevékenységét? Az a válasz, hogy nem. Még mindig nő a termelés, mind a magánci, magánmárkák, mind a nagymárkák esetében. És aztán, ami a gazdasági teljesítményeket illeti, a tanulmány nem látja problémásnak a magáncímkéket, magánmárkákat, és valószínűleg ennek nem lesz külön kihatása az iparra. Remélem, hogy végre leszállnak erről a témáról, mert most már ez a tanulmány választad mindenre. Ami a saját márkákat illeti, ezek felelősek, nehogy azt gondolják már, hogy bárki is a polcokra rak olyan saját márkát, ami nem jó minőségű. Mindenkinek érdeke, főleg az előállítónak, hát ez az ő nevüket viseli, hogy jó minőségű legyen, nem veszélyeztetik ezt semmivel. Ezen kívül sok kérdés van, ami mindenki számára ugyanaz. Beszállítónak, kereskedőnek. Koracabilt asszony és az Imko jelentésében jó lenne, hogy a belső piac fejlődését gátló tényezők például a láncolat lelassulása megjelenjen, és gyakoroljanak nyomást a bizottságra, hogy a sértési, a jogsértékeseket kivizsgálja. Aztán szeretnék hozzászólni a magyar média törvények kapcsolatban, azt mondanám, hogy jól mutatja, hogy hogyan lehet visszaélni a hatalommal és megsérteni a jogot. Galeszki úr! Thank you. Köszönöm. Az utolsó dologhoz csatlakoznék én is, amit Paul mondott. Eh, Stéler eh, asszonynak válaszolva, eh, elfogadom azt, hogy a magánmárkák versenyezzenek velünk. Valójában a bevezetett márkók, márkáknál a magánmárkák néha drágábbak is. Tehát nem fekete-fehér itt ez a kép. Érdemes elolvasni ezt a tanulmányt, a Private Label ügyben Spanyolországgal kapcsolatban azt írja a tanulmány, hogy visszaesett a termékek bevezetésének a, a száma, az aránya akkor, amikor már nagyon sok ilyen private labor volt a piacon, ami a márkák leutánzását illeti, illegális hamisítást illeti, ezzel kapcsolatban vannak, vannak különböző álláspontok, Eh, ahogy Paul is mondta, a gyártók azért nem panaszkodnak a eh, kiskereskedők ellen, mert eh, nem akarják saját pozíciójukat is veszélyeztetni. Visszautalnék még egy másik dologra is, amit mondtam. A saját márkás termékben a kiskereskedő már sokkal hamarabb lemásolhatja a terméket, mint a versenytárs. Ami a, az egységes piacot illeti, mi készítettünk egy dolgozatot azzal kapcsolatban, hogy miért vannak árkülönbségek. Ez egy bonyolultabb ügy, mint ahogy Schwab úr itt elmondta. A bizottság két főigazgatósága is készít jelenleg is egy jelentést erről a témáról, és mi is kíváncsian várjuk ezt. Köszönjük. Úgy tűnik, hogy akkor a tények azok rendelkezésre állnak. E, a kérdés csak az, hogy ugyanúgy értelmezzük -e ezeket a tényeket. Ki a következő? Freven, Fruen e, asszony. Köszönöm. Tényleg nehéz e, minden felvetésre itt válaszolni, de néhányat kiemelnék ezek közül. Az egyik az önszabályozással kapcsolatos. Ez egy érdekes megközelítése a jogalkotásnak, illetve a jogalkotás hiányának. Az önszabályozás egyébként működhet, és néha jól is működik, bizonyos esetekben jól működik, néha azonban a jogszabályalkotás az szükséges ezekben a e, témákban hallunk e, olyan kéréseket, amelyek harmonizációra szólítanak fel, vagy nemzeti szintű jogalkotásra. Én nem akarom itt megelőlegezni a kimeneteleit ennek e, a platformnak, sem pedig ennek az egész vitának, de az biztos, hogy európai szinten végrehajtható szabályokra van szükség. A végrehajthatóságon, a betarthatóságon van a hangsúly olyan szabályokra van szükség, amelyek eredményet hoznak, ha nem eh, betarthatóak a szabályok, akkor nem sok értelmük van. És ezzel vissza is térek én is eh, oda, ahhoz a ponthoz, eh, ami eszembe jutott akkor, amikor egy tagszervezetünk igazgatója járt nálam ma, és mondtam, hogy jöjjön elő is ide erre a meghallgatásra, és azt mondta, hogy nem mert fáradt. E, és e, és itt a félelmet éreztem, úgy tűnik, hogy még a viszonylag nagy termelők is félnek a e, kiskereskedőktől, a kiskereskedelmi láncoktól. Tehát nagyon nagy a félelem, remélhetőleg le tudunk majd ülni a többi szervezettel, és megállapodunk, beszélünk, a, a, a tényeket szeretnénk természetesen feltárni. Sajnos az időzítés is most nem olyan jó, de mégis mindenki számára elfogadható megoldást kell találni, hogy könnyebb legyen az életünk, és ugyanakkor a fogyasztóknak is könnyebb legyen az életek. Köszönjük. Most Péter Dévesz következik. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindenről beszéltünk, de ha még több irodalmat szeretnék bemutatni a másoló csomagolások kérdésében, utánzó csomagolások és a saját márkák kérdésében, akkor hadd javasoljam a 9.10-es függeléket a CC élelmiszeripari jelentésének, amely azt vizsgálja meg, hogy milyen mértékben milyen mértékben növekedtek az saját márkás termékek a 60-as évek óta. Elég nagy az eltérés különböző kategóriák között. De és az időben is igen nagy az eltérés kategóriákon belül, de ezek példákat mutatnak Csedar katedrá, székesváros vezette be a, a ziplak zacskót, és ez jelentős változást ért el saját márkás termékeik részesedésében, de van hasonló példám joghurtról is. Mind azt mutatja, hogy a kép az nagyon gazdag és nagyon sokszínű. Egy olyan világról van itt szó, ahol nagyon nagyok az akadályok a beavatkozással szemben, hiszen nagyon nagy sok erényünk származik abból, hogy léteznek saját márkás termékek. Kutatási eredmények azt mutatják, hogy ezek azért sikeresek, mert mert nagyon jó, érté, jó érté, értékes termékek. Szeretnék visszatérni Toiler asszony kérdésére, a, amely az összhang koordinációról szólt, a CC és más versenyipari tanácsok között. Hadd mondjam el, hogy rengeteg koordináció zajlik, formális módon is az európai és a nemzetközi versenyhálózatokon keresztül és az oecd keresztül is, és vannak bilaterális megbeszéléseink is. A brit a hatóságok, a CC és mások is, más ügynökségeket is nagyon szívesen segítünk, ahogy ez nekünk, ahogy erre nekünk módunk van. Elnök, köszönöm szépen. Végül Stoik professzor következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az a téma, amiről én beszéltem, ahhoz nem szóltak hozzá, úgyhogy itt befejezhetném, de ennek ellenére azért mondok néhány szót. Az említett problémák az én elméletemet támasztják alá. Szelektív szétszórás, a gyártók, a beszállítók, ezek mind versenyproblémák, és az antitrust törvény kell, hogy lefagyja, lefegye őket. Én nagyon örülök a CIAA tanulmánynak, mert azt mutatja, hogy talán nekem nincs igazam. Ha ez így van, akkor be is ismerem. Várom a tanulmányt. Elnök, jó? Köszönöm. Azt, hanem, azt hiszem, hogy sokan szóltak hozzá. Jó volt hallani a személyi képkocsi szektorból is, hogy ahol a márkanevek uralkodnak, erre az általános blokk kitétel, kivétel érvényes. Úgyhogy aggódnak a szervizelők és a dílerek, hogy nem védi őket semmi. Azt hiszem, hogy nem igazán az ár aggasztít senkit, hanem inkább a piaci eljárások. Galaszki úr mondta, hogy a tájékoztatás, az információk cseréje, ez az, ami hajtja a piacot, és ezt szem előtt kell tartanunk. Nagyon fontos, hogy verseny ellenes vagy nem. Stoik úr azt hangsúlyozta, hogy a verseny törvények nagyon fontosak. Most következik a harmadik kör, piaci hozzáférési kérdések, Schwab úr is említette ezeket, és néhány akadály szoba szóba kerül majd. Például a már létesüléskor felmerül akadályok. Patricia Hochstraten az egyik képviselőnk, a VÁK centrumnak, a felügyeleti központnak az egyik tagja, KKV-kat tömörít, aztán Reinhard Freiherr von Leoprechting, elnézést, ha eltévesztettem volna a nevét, mondja az elnök. Ő a Német Kiskereskedelmi Föderáció elnöke. A metróhoz is kapcsolódik. Aztán Péter Wilhelm, egy belga kiskereskedelmi fejlesztő, és egyébként pedig az úgynevezett Nemzetközi Bevásárlóközpont Tanácsnak a tagja, aztán Monique Goyan, mondhatnám, hogy ő barátja ennek a szakbizottságnak, de 2011-ben először van itt, gondolom sok közül első alkalommal, hiszen ő a BEUK-nak a főtitkára. Hochstráten asszony, öné szó 5 percre. Köszönöm. A független élelmiszerkiskereskedők a saját kockázatokra működnek Hollandiában, általában egy formula szerint működnek. Ne feledkezzenek meg arról, hogy a formula egy KKV-t fed hozzáadott értéket teremt, a kiskereskedő, helyi szolgáltatásokat nyújt, mozgássérülteket is kiszolgál, szociális központként is funkcionál. Amikor a piaci hozzáférést ki akarják nyitni a felelősek, akkor mindig a helyi vállalkozókat is be kellene vonniuk, tekintve, hogy ők rendelkeznek hozzá adott értéke. A következő diát átugrom Következő dia. Nagyon fontos, hogy saját kiskereskedőkkel rendelkezzünk. Nagyon gyakran megtörténik, hogy a független kiskereskedőket félresöplik, és gyakran csak a láncolat központi irodájához fordulnak. A KKV kereskedőknek egyenlő hozzáférést kell nyújtani az új piacokhoz, és hogy joguk legyen, hogy ők legyenek a fő bérlők, vagy legyen saját tulajdonokban a bolt. Ezen kívül így a piaci hozzáférést is fejleszthetjük. A Bázel 3 és a válság miatt nagyon kritikus a helyzet. A ben, a bankoknak nem szabad már további garanciákat követelniük. Ezek a 330 per 2010-es szabály, ö, jogszabály szerint vonatkozna egyébként minden független élelmiszer kiskereskedőre szerződéses alapon. Ehhez azonban kell egy előszerződéses fázis, a vállalkozó tájékoztatni kell. Ezt a és előtti fázist nem szabályozzák sem EU-s, sem holland törvények, de Belgiumban és Franciaországban vannak jó törvények. Aztán vannak a láncolatra vonatkozó szerződések, ahol a két fél kötelezi magát hogy nem versenyezteti az áraikat. Ez azonban a szabad verseny torzítja. Az én konklúzióm az, hogy a nem verseny záradékokat ki kell a szerződésekből, kompetitívnak kell lenni az áraknak, és a szerződés előszakaszát is szabályoznunk kell. Ami az elektromos kereskedelmet illeti, a bizottságnak látnia kell, hogy a kritériumokat pontosítani kell, hogy fair legyen a verseny, különösen, hogyha a fogyasztói adatokat is felhasználják. A konklúzióm a következő. El kell kerülnünk a szabályozatlan kannibalizmust, amivel megtámadják a független kiskereskedők területét, ami a piaci hozzáférést illeti és a deregulációt, a szabályok szövevényét le kell egyszerűsíteni, de a kormánynak tudnia kell, hogy mi lenne és mi nem lenne jó a független kiskereskedőnek. Például egy kicsit, ha lazítanák a külvárosokban levő nagy outletekre vonatkozó szabályokat, akkor az mindenki hasznára lenne. És most végül a végkövetkeztetésem, miszerint szabad európai kiskereskedelmi piacot kell megvalósítani. Itt választhatna a fogyasztó, a multik, a szatolcsboltok és a specialisták szaküzletek között. Mindenki az szerint, hogy hol dolgozik, hol él. Az európai intézményeknek ezért egyenlő feltételeket kell biztosítani minden kiskereskedő számára, hogy versenyképesek maradhassanak. Ennek érdekében támogatnunk kell a KKV-kat. Köszönöm. Uh, Köszönöm, nagyon egyértelmű és világos volt az előadása is, meg az ábrák is, és betartotta az időt is. A következő eh, uh, hozzászóló eh, uh, dr. Leoprechting, von Leoprechting, doktor. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A panelnek a címe a piac kinyitása a vállalkozások és fogyasztók számára. Ez nagyon jó, hiszen pontosan ez fontos a 600 millió KKV és az 500 millió állampolgár számára. Mi is a kereskedelem kulcs, kulcs funkciója? A bizottság jelentése azt mutatja, hogy végre egy kezdeményezés lehet tenni az Európai Parlamentben, amely a kereskedelmet helyezi előtérbe, és mi támogatjuk. Nézzük meg, hogy a kereskedelem kulcs szerepe micsoda. Nézzük. A termelők és a kereskedelem kereskedelem egyrésztről azért fontos, mert a termelőkhöz is kapcsolódik, ezen kívül a fogyasztókhoz, összeköti őket, a feltételeket, árakat, és szerintem ez egy egymásra utaltsági viszony teremt. Így aztán mindent megteszünk annak érdekében, hogy jogszabályokkal kodifikáljuk ezt a viszonyt, ezt nem támogatjuk semmi esetre sem, hiszen ez a versenynek a torzításához vezet. Így aztán Korecabilt asszony és Schwab úr egyetértek. Mi is úgy gondoljuk, bele kell gondolnunk, mi milyen magatartást tekintünk problémásnak ami fogyasztó és kereskedem kapcsolatát illeti, ez a lánc másik része. Itt szeretnék a kereskedelem szerepére utalni, mi szerint nagyon sok fogyasztó más tagállamokból származó termékekhez is hozzáférhet, és így kiaknázhat támogatja az 500 millió fogyasztó belső piac előnyeit. Természetesen itt nagyon sok KKV és kereskedelmi elképzelés, logisztika, 30 millió munkavállaló játszik szerepet. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelem biztosítja a munkahelyek egy hetedét. Az innovációt is támogatja, innováció, kommunikáció, technológia fejlesztését, a fenntartható gazdaságot, nagyon fontos a szerepe. Ezen kívül az embereket hozzájuttatja jó minőségű termékekhez. Hármas dia. Most pedig lenne egy kérésem önökhöz. A kereskedelem kulcs de csak akkor működhet, hogyha az európai belső piac az alapjogokat, szabadságokat biztosítja. A belső piacnak feladata, hogy egyszerűsítse az eljárásokat, mindenki ugyanolyan esélyeket kapjon, hozzáférhessen a 27 tagállam piacához. Ennek alapelve, hogy a javak szabadon mozoghassanak, ez alapköve az európai integrációnak. Sokan elfelejtik, hogy az unióra nézett következmények fontosak, és ugyanakkor az állampolgárokra nézett is. Nagyon sokan 2,5 milliónyi munkahelyet teremtett alig 10 év alatt ez a mozgás. Bizonyos EU tagállamokban azonban aggasztóak a fejlemények, például kelet-európai tagállamokban. Ezek főleg a külső kereskedők ellen irányulnak. Ezek a kereskedelem és az ipar közötti kapcsolat kárára vannak, és Kelet-Európában a szolgáltatásokat korlátozzák, de a fogyasztó számára fontos, hogy az optimális ajánlatot biztosítsuk. Ezek a törvények alapvetően sértik az európai belső piac alapjogait és az EU alapszerződéseit. Az utolsó dián szeretnék arra utalni, hogy mi a legutóbbi drasztikus példa a magyarországi adójog. Itt egy visszahatólagos érvényű válságadót vezettek be, amely a belső szolgáltatások mentességet élveznek, tehát csak a külföldieket diszkriminálja. Köszönöm szépen! Köszönöm. Wilhelm úr következik. Köszönöm, elnök úr. Amikor bemutatott, akkor elmondta, hogy ki vagyok. Én vagyok egy ingatlanfejlesztési eh, és eh, eh, pláza beruházási cégnek az igazgatója itt Belgiumban. Itt az ICSC-t képviselem, ami egy kereskedelmi szervezetünk, egy szakmai szervezetünk, a pláza fenntartók szakmai szervezete. Önök azért hívtak meg minket ide, Eh, hogy javasoljunk eh, megoldásokat arra, hogy a kiskereskedők hogyan tudják jobban kihasználni az EU piacot. Hogyha valaki járt már plázában, akkor láthatta, hogy ott a nemzetközi kiskereskedők vannak túlsúlyban, tehát a maguk a plázák a válasz a kérdésre. Ugyanakkor tudják azt is, hogy a plázákat gyakran, eh, gyakran azzal vádolják, hogy a kis boltokat megölik, eh, illetve eh, éppen ezért kitiltják őket a városközpontokból adminisztratív eszközökkel. A kérdés tehát az, hogy be kellett tiltani, vagy elő kellett segíteni a plázák működését. E, azt gondolom, hogy ez összefügg azzal, hogy hogyan lehet a kiskereskedőknek hozzáférni a külföldi piacokhoz. E, a három legfontosabb feltétele a verseny sikernek az az elhelyezkedés. E, a hely, az elhelyezkedés, ahol nagy a forgalom, ahol sokan járnak. E, mi a pláza? A pláza, hogyha megkérdezik az átlag e, embert az utcán, akkor az egy nagy parkolóval körülvett lett üvegbúrájú épület, valójában nem ez a definíció. Szerintünk a pláza az kombinációja a kritikus tömegnek és a bérlő mixnek. Ez egy olyan üzleti modell, ahol a nagy kiskereskedők alacsony alacsony bérleti díjat fizetve hatalmas forgalmat tudnak realizálni, e, a kritikus tömeg pedig azt jelenti, hogy megfelelően nagy a pláza ahhoz, hogy megfelelő választékot nyújtson a fogyasztóknak, hogy egyáltalán oda menjenek. megöli -e a pláza a belvárost? E, szerintem nem. Azok, akik Belgiumban élnek, azok tudják, hogy a Luvendun la Neuve nevű kisvárost a semmiből építették fel, a belvárost nem fejlesztették, mi pedig meggyőztük a város vezetőit, hogy egy nagy pláza nagy pláza kifejlesztésével, kiépítésével valójában revitalizáljuk a belvárost, és ez, ez történt. 7 millióan járnak évente ebbe a kisvárosba, és a ez a kisváros most már nem csak egy egyetemi város, noha ott van egy jó egyetem, hanem egy igazi város, és mindenfajta polgár él már, ebbe, él már ebben a városban. A nagy nemzetközi márkák, illetve a plázák a kis kiskereskedőket megölik el, kiszorítják-e. Nem akarok belemenni a részletekbe, a márka részletekbe. Nyilvánvalóan a fogyasztói érdekeket mindenki szem előtt tartja. Lies belvárosában egy új plázát készítettünk, és az első Primark bolt telepedett ott meg. A britek és az érek tudják, hogy mi ez, de azt is látjuk mi, hogy a Primark miatt Franciaországból jönnek utasok. Nem lehet azt mondani, hogy Primarkot akarok, de Ikeát nem, mert nyilvánvaló, hogy akkor a lakosok elmennének a legközelebbi Ikeához. hoz Ráadásul azt is tudjuk, hogy a franchise rendszerben működnek a nagyméretű kiskereskedők, éppen ezért a kis vállalkozók hozzáférnek ezekhez a nagy, nagy márkákhoz. A kis vállalkozókat elpusztítja -e a pláza. Nos, elmondom, hogy az új plázánkban 45%-a a bérlőknek kisvállalkozó. A legdinamikusabb bérlők és üzletbérlők ott e, kisvállalkozók. Lehet, hogy nagy néven futnak, mert franchise rendszerbe futnak. Hadd mondjak egy példát. Az egyik plázánkban három e, bolt árul üveget. Az egyik egy annyira sikeres kisvállalkozó, hogy kétszer, két és félszeres forgalmat bonyolít, a, mint dinamikus, független vállalkozó a nagy vállalkozóhoz képest, illetve a nagy névhez képest. Tehát lehetséges prosperálni kisvállalkozóként egy plázában is. A plázákban a bérleti díj a forgalomtól függ. Még 30 másodpercet kérnék azt látjuk, hogy nagy nemzetközi márkák el tudják érni azt, hogy minimális garantált, minimális garantált bérleti díjakat vezessenek be, erre adott esetben jogszabályi választ kell adni. Utolsó megjegyzésem arra a kérdésre, hogy igaz-e az, hogy a plázák magas, szolgáltati, magas szolgáltatási díjjal dolgoznak, magasabbal, mint a főutcai cégek. Nos, nem, teljesen nyitott a könyvelésünk, látják, hogy nincsen ott szolgáltatási díj. Hogyha önök segíteni akarnak bennünket, és elő akarják mozdítani a plázákat, akkor akkor eh, hassanak oda, hogy egyes tagállamok ne kerülhessék meg a szolgáltatási irányelvet eh, azzal, hogy kozmetikai módszerekkel változtatnak a szabályokon. Belgiumban régiók új kereskedelmi terveket alakítanak ki, várostervezésnek hívják, nem versenynek, de nem versenyhatóságnak, vagy versenyintézkedésnek, de a versenyt korlátozzák. Köszönjük. Nagyon érdekes volt, amit mondott, különösen az, amit a, a független kereskedőkről mondott Monik Goyens az utolsó megszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Karacabita asszonynak is a meghívást. Azt kérték tőlem, hogy a fogyasztói perspektírál világítsak rá belső piaci eh, szempontból, nem városrendezési szempontból. Öt perc és rengeteg a kihívás. Próbálom szabályozni saját felszólalási időmet, de ön tudja, hogy én nem szívesen nem igazán hiszek az önszabályozásban, és erre jó okaim van. Kérem, hogy figyeljék az én viselkedésemet, és szabályozzák az én felszólalási időmet, hogy ne lépjem azt túl. Három dolgot szeretnék megosztani önökkel, a fogyasztók információja, a fogyasztók bizalma, az információval kapcsolatban. A piac akkor hatékony, hogyha a fogyasztók megfelelően hozzájutnak az információhoz, ez az alapvető érték. Ebben az összefüggésben három kérdéssel szeretnénk beszélni. Először is van egy tendencia, hogy árösszehasonlító eszközöket vezessünk be. Fontos azt tudni, hogy a fogyasztók választása nem csak az áron múlik, de vannak ennek politikai jelentőségei is. Másfelől az árösszehasonlító eszközök akkor lesznek hatékonyak a fogyasztók számára, hogyha azok kimerítőek, lefedik az egész piacot, frisse, frissítve vannak, rendszeresen frissítve vannak, és pontosak. Hogyha nem, nem hagyják le az áfát, valamint függetlenek látok a valós életben, hogy nem feltétlenül függetlenek az ilyen felmérések. Az információról az utolsó dolog, amit el akartam mondani, hogy ezt nem, ezt nem terveztem, a saját márkákról szól és szeretnék reagálni az ö, olasz felszólaló ö, hozzászólására. Mi a fogyasztók abban hiszünk, és erre okunk is van, hogy a saját márkák a saját márkákért a kereskedő vállal felelősséget ez fontos a fogyasztónak, fogyasztónak tudnia kell. Szeretném provokálni önöket, ha megengedik. A márkatermékek esetében a fogyasztónak nincs, nincs igazán uh, információ arra, hogy ki kit állítja azt elő. Tudjuk, hogy kitermeli a uh, joghurt, de azt nem tudjuk, hogy honnan jön a hús, és ki eteti azt a tehenet. Ezért nagyon fontos, hogy ne tegyünk mű, mű meg, különböztetést a saját márkás és márkatermékek között a fogyasztó iránti felelősség kérdése. A második kérdés a piachoz való hozzáférés. Hogyha tisztességes piacot szeretnénk nyújtani, akkor a fogyasztókat ne különböztessük meg területi szempontokból. Próbáltak-e már vajon metrójegyet vá, vá, váltani a madridi nemzetközi repülőtéren hitelkártyával, ezt nem lehet megtenni. Ugyanígy nem lehet ezt megtenni London Szent Pancras vonatállomásán, hiszen azok nem fog, ott nem fogadják el a külföldi hitelkártyákat, pedig a hitelkártyákat a nemzetközi utazóknak találták ki, és ezeken a helyeken nem fogadják el ezeket. Ezek, ezekre is gondolni kell. A fogyasztók nem fogadják el az, az olyan nemzetközi websájtokat, amelyben a kereskedők arról beszélnek, hogy egyes országokban nem szállítanak. Így aztán nem is tudnak belépni ezekre a websájtokra, hiszen átirányítják őket az vállalat otthoni websájtjára. Mi azt gondoljuk, hogy a vertikális megszorítások az, elő, az elosztásban nem elengedőek, nem elengedően nyitják meg a piacokat, úgy gondoljuk, hogy uh, hogy a brick and mortar záradékok lezárják a piacokat. Végül pedig a szellemi jogokról van szó, hogyha egy MP3-as lejátszót akarunk venni Németországban, akkor azt mondjuk 2,65 euróba kerül, Ausztriában pedig 13-22 euróba kerülhet. Ez azt jelenti, hogy szegmentált a piac, és szegmentált a jogi keret is a copyright kérdésekben, így aztán egyes kereskedők nem hajlandók árulni bizonyos termékeket végül. Annak érdekében, hogy a piac tisztességes legyen, a fogyasztókat bizalommal kell eltölteni, Továbbra is bizalmatlanság van az elektronikus fizetésekkel kapcsolatban, internetes fizetésekkel kapcsolatban, hiszen ezek a hitelkártyákra koncentrálnak, amikor vannak más internetes fizetési lehetőségek, amelyek esetleg biztonságosabbak, vannak privacy megfontolások, adatvédelmi megfontolások, kell egy modellkeret, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy felkérjem az imkót arra, hogy ne hagyják el lehetőséget azért, hogy a digitális termékekben tisztességes védelmet nyújtsanak a fogyasztóknak, hiszen legközelebb nagyon fontos jelentésről fogunk szavazni, ez a modern jogalkotás lényege. Továbbá könnyen végrehajtható fogyasztói jogokra van szükség, amelyet az Európai Unió teremtett meg számukra. Köszönöm szépen! Well, thank you very much, Monique, for a very uh, clear... Köszönjük, Monik, ezt a magyarázatot. És nagyon jó, hogy a holnapi fogyasztók jogairól szóló vitánkat is lefetted kicsit. Most Koratza Bilt asszonynak átadom az elnöklést, mert itt vannak a választóim, de csak egy fél órára, és visszajövök. Köszönöm. Mint tudják, nincs annyi tapasztalatom, mint Malcolmnak, de nagyon sok hozzászólónk van. Kérem, mindenki két percben. József Orgenes, Szlovákiából. Thank you very much. Our statement, uh... Köszönöm szépen. Időben küldtünk egy közleményt a bizottságnak és önöknek is, tehát lenne már csak néhány megjegyzésem lenne. A szlovák és a cseh kereskedelmi szövetség üdvözli az Európai Bizottság elemzését. De sajnálatos módon eddig nem kínál megoldásokat. a gazdasági szótárt egységesítenünk kell az egész dokumentumra. Például az úgynevezett reverse marching. Hát ez nem egy gazdasági terminus technikus. Ezen kívül el kell kerülnünk a diszkriminatív jogalkotást Európában, például Szlovákiában és Cseh köztársaságban elő készítettek egy panaszt a bizottság felé, de ennek nem történt meg a bizottság részéről állásfoglalás. Ami a hatos szekciót illeti, látjuk, hogy inkább a termelői, mint a kereskedelmi szektorra vonatkozik. A 2.1-2.3-as szekció a számlázás időpontjáról nem ír elő végleges időpontot. Lejárati időpontot. Lejárati időt. Ezen kívül a nemzeti szerződéses jogok. Ezek is kérdésesek, ezért arra kérjük a bizottságot, hogy támogassa a vállalkozókat? Válasz. Köszönöm. Ha jól értem, mind a cseh, mind a szlovák fogyasztók részéről beszél. Tavera úr? Tavera úr szeretne szólni? Nem, neki el kellett mennie. Akkor Maurits Rögével folytatjuk. Köszönöm, elnök asszony. Az én szervezetem nagyra tartja ezt a konzultációt. Örülünk, hogy ilyen sok politikai célkitűzést figyelembe vettek. Két kérdésünk lenne. A közvetlen eladás körülbelül 10 millió eladót érint az Európai Unióban, ezekből 80% a nő. Ők azonban nem teljes munkaidőállásban vannak, ezért nagyon nehéz rájuk fölhívni a figyelmet. A kérdésünk az, önök a jelentésükben mennyire térnek ki a független vállalkozókra, tehát nem csak a boltokra és vállalatokra. Ezen kívül a női vállalkozókra külön kitérnek-e? Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül. I will give two minutes also, as usual to... Aztán még két percet adok majd a válaszokra. Henrik van Oystrom. Elnézést, ha nem jó a holland kiejtésem. A holland részről. Válasz. Köszönöm szépen, Korata Bild asszony. Görens asszony beszélt a földrajzi meg különböztetésről, én a földrajzi korlátokról beszélnék. Davis úr Nagy-Britannia részéről már rámutatott, hogy a vásárlói erő nem igazán kérdés a nagykereskedők számára. Nem értek egyet vele. Még a legnagyobb nagykereskedő is Hollandiában, vagy fedőszervezet, nem szeretné, hogyha a vásárlói erő megosztana minket. Végrehajtottunk egy tanulmányt, miszerint a holland szupermarketek az európai piacon szabadon szórhatnák el a saját markás termékeiket. A válasz az volt, hogy nem, és ez azt jelenti, hogy a hollandoknak csak a holland piacon lehet értékesíteni az árujukat. Tehát a gyártók saját márkás termékei nem ö, szóródhatnak át a határon, például a holland termelőké, és ezt a holland szupermarketek és vásárlók kárára lesz. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül 350 millió eurónyit tudnának így megspórolni évente a szupermarketek, hogyha határon átnyúlóan is szórhatnak a termékeiket. Ha önök, az IMCO tagjai segítenének nekünk, hogy szabadon szórjuk az eu a termékeinket, azt megköszönöm. Köszönöm, elnök, köszönöm. Most pedig az Unilever képviselője, Hőszman asszony. Köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen konstruktív megbeszélést folytathatunk ma, ez nagyon fontos. Először támogatnám a Nestlé képviselőjét a belső piac hiányáról. Nekünk is van egy dokumentumunk, amelyben beazonosítjuk a belső piac akadályait. Ez pedig kapcsolódik ennek a körnek a témájához, a fogyasztók termék hozzáféréséhez. Az egyik akadály az, hogy új termék innovációkhoz nem férhetnek gyorsan hozzá a fogyasztók. Például az új élelmiszertermékekre vonatkozó szabályzás miatt. Hagy mondjak két példát. egy olyan termék, amely a koleszterin szintet csökkenteni, nagyon sokáig tartott, hatszor olyan hosszú ideig elfogadt nekünk, mint bárhol máshol a világon. Ez nyilván nem szolgálja a fogyasztók jogait. Ezek azok az akadályok, amiért a munkaerő kihelyezése is olyan nehéz. Mi is úgy gondoljuk, mint a kiskereskedők, hogy jó lenne, hogyha a belső piac simán működne, mert ez mindenkinek, a versenyképességnek is érdekeit szolgálná. Monik mondta, az információval kapcsolatban is egyetértünk, a BEUK célkitűzéseivel, csak ezt szerettem volna mondani, hogy a márkás termékeket illetően mi fontosnak tartjuk ezek a kapcsolatban a tájékoztatást. A kérdés az, hogy mennyit, hol, milyen formában. Elektronikusan? Tudjuk, hogy sok fogyasztó sokféle információt szeretne. Környezetvédelem, tápérték, társadalmi aspektus, ezeknek eleget kell tennünk. De hol? mind a címként szerepeljen? Jó, és ezzel le is zárom. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a konkrét kérdéseket eh, és megjegyzéseket. Most akkor Malcolm Feigasnak adom meg a szót, aki a Nagykereskedők eh, Világszövetségének képviselője. Köszönöm. Az én megjegyzésem az lenne, Eh, mikrovállalkozást, egymillió mikrovállalkozásnak vagyunk a képviseleti szerve, eh, független kiskereskedőknek, és eh, a főutcák, illetve a plázák hoz való hozzáférés problémáival foglalkozunk. ezeknek a kisvállalkozásoknak, mikrovállalkozásoknak eh, fejlődésre van szükségük. Néhány egyébként tud eh, mikrovállalkozásból előre törni, mint például a Marks Spencer vagy a, a Tesco a kiskereskedelem összefügg a nagykereskedelemmel, főleg az élelmiszerbiztonsági, eh, élelmiszer előállítási eh, területek, csatornák révén, eh, illetve a mikrovállalkozások a, a lehetőséget nyújtanak a bevándorlóknak is, akik vállalkozhatnak és részeivé válhatnak a munkaerőnek. Ez egy tényleg le, tényleges lehetőség, nem csak szakpolitikai, hanem gyakorlati lehetőség. E, ezt e, a lehetőséget meg kell e, ragadni, és támogatni az új vállalkozásokat. Köszönöm. Most pedig megadom a szót az eddigi hozzászólóknak. Patricia Hochstratennel kezdjük. Vágcentrum. Köszönöm. Azt hiszem, hogy most akkor megragadom a lehetőséget, és hollandul fogok beszélni. Szélhet hollandul, persze. Egyetértek eh, Wilhelm úrral, amikor azt mondja, hogy a franchise kiépítők, a franchise tulajdonosok jobban járnak, hogyha ilyen nagy bevásárlóközpontokba mennek. A, független vállalkozóknak azonban saját szerződésük van, saját választási lehetőségeik azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a szerződés, és öt év elteltével például nem kell nekik megújítaniuk ezt a szerződést, és nem is köti őket ez a szerződés. Lehet, hogy ezért nem szeretik sokan a független vállalkozókat. A független vállalkozók számára nagyon nehéz felmérni a 27 tagállam hatályos jogát, különösen, hogyha olyan témákról van szó, mint az elektronikus kereskedelem. Nem tudják egyszerűen a jogszabályokat felkutatni. Beszélünk ugye adatbázis létrehozásáról a fogyasztók javára. A ha a cseh köztársaságban akarnak például e, üzletet kötni, akkor ismerniük kell a cseh jogszabályokat. Nyilvánvaló, hogy lehetetlen nem csak a kicsi, hanem még a nagy vállalkozások számára is, nagyobb vállalkozások számára is, hogy ismerjék mind a 27 jogrendszert. Emellett e, van még egy beszállítói e, probléma is. Nyilvánvalóan a beszállítóknak azokat a szabályokat kell betartaniuk, a, amelyek azokban az országokban érvényesülnek, ahol a bázisuk van. Nyilván erre is kreatív megoldások kellenek. Köszönöm. Most pedig Freiherr von Leoprechting kap szót. Fejlődik a német nyelvtudásom is. Hogyha az Európai Uniót úgy tekintjük, mint a világ harmadik legjobban működő gazdaságát, és ezt folytatni akarjuk továbbra is így, akkor növekedésre van szükségünk, beruházásokra, és megbízható keretfeltételekre, valamint fogyasztók bizalmára. Így aztán a gazdasági szereplőknek fontos feladat, hogy ezt a bizalmat biztosítsák. Ez az ultima ráció, és ez egyszerűen csak a keretet adja, ami az alapfeltétele mindennek, hogy kiegyensúlyozott Európai Uniót vezethessünk. Így én a teljes harmonizáció harcosa vagyok. Csak így jöhet létre a belső piac. De a bizalom alapfeltétele annak is, hogy mi, mint kiskereskedők sikeresen dolgozhassunk. Csak az elégedett vásárló jön vissza, és csak akkor végeztünk jó munkát így aztán Golyan asszony teljes mértékben egyetértek, én is azt gondolom, arról van szó, hogy a vásárló megkapjon minden információt, ismerje az alternatívákat, és felelősség teljesen dönthessen. Így aztán csak a hogyan a kérdés, nem tudom, nem csak a csomagolás nagysága miatt, nehéz erre fel, ezen feltüntetni az információt, de én azt gondolom, hogy a vásárló felé minden tájékoztatási lehetőséget biztosítani kell, hogy felelősség teljesen dönthessen a vásárláskor. Így aztán még egyszer, megbízható jogi keretekre van szükségünk, de nem csak konkrét jogszabályokra. Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül beszél. Mikrofon, please. Mik mikrofont kérünk. Ha nem haragszik, én is a, anyanyelven beszélek franciául. Arra szeretnék válaszolni, amit most hallottam. Tagadhatatlan, hogy a plázakat érő kritika az, hogy az egyik pláza a másikat másolja, mindegyik ugyanúgy néz ki, és ugyanazok az üzletek találhatók benne. Szükség van arra, hogy nemzetközi és kisebb üzleteket is kombináljunk az ilyen plázákban. Egyes helyeken inkább a nemzetközi márkákat segítik elő, másik Eh, annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a másolást. Ez könnyebb, mint a eh, belvárosokban, és a nagyobb vállalatoknak persze jobbak a pénzügyi lehetőségeik. Annak érdekében, hogy elkerüljük eh, a külföldi jelenlétet a piacon, mindig azzal érvelünk, hogy az aláássa a kiskereskedők szerepét. Ami a a franchise és a franchise, franchise-ok közötti viszonyt illeti, hadd mondjam el, ennek az ingatlan, szempo, ingatlan szem, szemszögéből. A franchise tulajdonosa számára a, bérle, a, bérle, a bérletnek van a legnagyobb jelentősége, hiszen ez hozza be a márka értékét, és két percben hadd mondjam el azt, hogy mi hogy látjuk azt, hogy mi, miért kell több nemzetközi kiskereskedő nagyon sok hatóság nem értette még meg azt a tényt, hogy az új szereplők megjelenése nem fenyegetés, hanem inkább lehetőséget teremt, Minél többen vannak ők a piacon, annál jobbak a lehetőségek eh, arra, hogy ezek jól működjenek. Ezt a diszkriminációt tehát el kéne kerülni, hiszen annak csak az a célja, hogy eh, visszaszorítsuk a versenyt. Köszönöm szépen. Három megjegyzést szeretnék tenni a területi diszkriminációval kapcsolatban teljes mértékben tiszteletbe tartjuk a KKV-k döntését, hogy ne telepeljenek át más országba, hiszen az komplikáltá teszi működésüket. Azt láttuk és azt kísérleteztük ki, hogy a több, több országban jelenlévő vállalatoknak különféle árszabási technikáik vannak. Ez vezet a piac szegmentációjához A jogi törvezettségnek az lenne az oka, hogy ne mm, dolgozzanak külföldön, de az áfa a legnagyobb problémája a határon túlnyúló működésének a KKV-k esetében. Az Euróbarométer nemrégi felmérése azt mutatja, hogy nagyon kevés kereskedő ismeri ezt a jogi töredezettséget. Egyetértek azzal is, hogy az információnak hasznosnak kell lennie, és nem kell túlterhelni a fogyasztót ilyen információkkal hanem kreatív módon kell ezt az információt eljutatni a fogyasztóhoz, hogy az megérthesse, feldolgozhassa. Egy dolog biztos, a címkén szereplő információ nem lehet félrevezető hadd hivatkozzak zöld címkékre, amelyek pont ezt képviselek. A harmadik megjegyzésem pedig az innovatív termékekhez való hozzáférés foglalkozik. Nem szabad összetéveszteni azt a tényt, hogy a fogyasztóknak hozzá kell férni a biztonságos termékekhez azzal, amikor új termékekhez lehet hozzáférni, amelyek amelyekről még nem bizonyosodott meg egyértelműen, hogy ezek biztonságok, biztonságosak. Mindenkinek óvatosnak kell lenni tehát az új termékekkel kapcsolatban, meg kell nézni, hogy ezek teljesítik-e a biztonsági elő, előírásokat. Köszönöm szépen, Monik. Most a felszólalóknak kell megadni a lehetőséget. Szeretném megkérni Bezseván urat, hogy válaszoljon arra két kérdésre, amelyet neki címeztek. Szeretne bármihez hoz, hozzászólni, ami eddig elhangzott. Pezseven úr az e, monitoring tanulmány szerzője a kereskedelmi piacról. Köszönöm szépen. I got uh, two questions on direct selling. A direkt értékesítésről kapott egy kérdést Nagyon fontos ez a kereskedem sokszínűségének. Nem tudom, hogy lesz ideje, lesz időnk elismerni, hogy milyen fontos szerepe van ennek az európai kereskedelemben, különösen a fiatalok számára. Igen, fontos bevonni a női vállalkozásokat, ez nem csak nemi kérdés, hanem olyan kérdés is, hogy hogy ez elősegíti az európai gazdaságot és annak versenyképességét. Köszönöm a felszólalását. A holland barátunknak azt szeretném mondani, hogy a kiskereskedelemnek lehetőséget kell adni, hogy ő döntse el, hogy mit szerez be és honnan Európában. Ez a központi kérdése annak, amivel amely az áruk szabad áramlását érinti. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását. Szeretném Bozsován urat megkérni, hogy mondja, van-e bármiféle megjegyzés a bizottság részéről. Köszönöm szépen, és köszönöm önnek és a szakbizottságnak is, hogy megrendezte ezt a kerekasztal beszélgetést. Nagyon érdekes volt ez a vita ma. Inkább hallgattuk, mint állást foglaltunk. De a köröket illetően, a paneleket illetően korábban már említették, hogy az igazságos kereskedelmi eljárások a versenyjog keretébe tartoznak. Nem értek egyet, csak akkor, hogyha domináns pozícióról van szó. De sok esetben nem erről van szó. Azt hiszem, az egyik előadás mutatta a dián, hogy vannak szabályok arra, hogy mi igazságos, mi igazságtalan kereskedelmi magatartás. Egyetértek, Davis úr már nincs itt, nem azért okoznak problémákat, mert eltérnek, de azért, mert nem ismerjük őket. Meg kell ismernünk őket, mielőtt ö, diktálnánk a bizottságnak, hogy mit kellene tenniük. A második kérdés, hogy összefüggött két kör. A holland független kiskereskedőknek köszönhetően a láncolatok kérdése is felmerült, és a láncolatok által megkövetelt szerződések persze néhány kitételük igazságtalan, és nagyon örülök, hogy ezzel kapcsolatban hozzászóltak. Végül a földrajzi fragmentációt illetően egyre több a bizonyíték erre. Egyetértek Björkel abban, hogy ez egy probléma. Nem arról van szó, hogy ez okait kell keresnünk, hanem azzal, arról, hogy nekünk is panaszkodnak a fogyasztók, arról, hogy nem férhetnek hozzá bizonyos termékekhez online, vagy hogy visszaküldi őket az oldal a saját országukba, ami az elektronikus kereskedelmet illeti. Azt hiszem, hogy a monitorozó jelentés is kijelentette, hogy az elkereskedelem része a kiskereskedelemnek, és nem szabad teljesen külön témaként kezelnünk. Sokan mondták ezt már ma, és ezt mindig szem előtt kell tartanunk végül. Hozzáférhetőség. Egyértelmű, hogy a szolgáltatási irány elv bizonyos gazdasági terhelési teszteket mentesített, de ez egy helyi kérdés, inkább egy helyi szabályzási kérdés. Amit mi, amire mi rámutattunk, hogy itt az állampolgáraink 30%-a határon átnyúló régiókban lakik és határon átnyúló bevásárlásokat folytat. Hogyha helyi szinten a tervező hatóságok nem veszik ezt figyelembe, mi nem erőltethetünk rájuk semmit, ez eltorzítaná a kereskedelmet. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem arról van szó, hogy kellene, hogy legyen egy európai alapterv arra, hogy hogyan kell a határon átnyúló kereskedelmet folytatni, ezt a helyieknek kell eldönteni ők a legjobb gyakorlat és az információcsere alapján, hogy elkerüljék a szerencsétlen helyzetek kialakulását. Ezen kívül a beuknak válaszolva kulcskérdés, hogy az internethez hozzáférhessünk. És ez nem csak az online ajánlatokra vonatkozik, hanem a határmenti kiskereskedelmekre. Azt hiszem, hogy volt egy versenyhelyzetről szóló jelentés, miszerint a fogyasztók körülbelül 10-20 kilométeres körzetben keresnek árucikkeket, és összehasonlítják az árakat. Tehát ez fokozná a versenyt, és elősegítené a választást. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig a következő kör következik. Fenntartható fogyasztás és energiahatékonyság közel áll a szívemhez. A fenntartható fogyasztás nagyon fontos az európai fogyasztók számára. Kérem, mondják el, hogy mi lehet a kiskereskedők szerepe ebben, hogy az európai fogyasztók energiát spórolhassanak, kevésbé károsítsák a környezetet, például a környezetvédő csomagolás. Rodrigo Gouveia, az Eurocoop-nak a főtitkára, a jó gyakorlatokról tud beszámolni. Egyébként nagyon sok kiskereskedő ezeket már megvalósítja. Azt hiszem, hogy nagyon sok itt a kutatás és az innováció, de nem ismerik ezeket. Van egy energianyilatkozat, az euró kóppal együtt, úgyhogy 5 perce van hozzászósra, tessék. Köszönöm a meghívást uh, és távirati stílusban fogok beszélni, mert csak 5 percem van. Hadd mutassuk most meg a pontokat, amelyekről beszélni fogok. Először is hadd mondjam el, hogy az Eurókóp az egy nagyon különleges kiskereskedelmi szervezet. E, ezeket a szövetkezeteket gyakorlatilag a fogyasztók tulajdonolják, leginkább az élelmiszer kiskereskedelemben, de máshol is. Egy másik sajátosságunk az, hogy bizonyos etikai értékek mentén eh, vállalkozunk, a piacon, és lépünk fel a piacon, ezért úgy gondoljuk, hogy a kiskereskedelmi piachoz való hozzájárulásunk szintén különleges lehet, beleértve a fenntarthatóságot, legyen az környezetvédelmi, környezeti, vagy társadalmi, vagy gazdasági fenntarthatóság. Ez tükröződik az értékeinkben és az etikánkban. Demokratikus részvétel az egyik elvünk, a fogyasztók demokratikus részvétele, ők részt vehetnek a vállalkozás eh, vezetésében, szolidaritás van a generációk között, eh, stb. stb. Nem a profit maximalizálásra törekszünk, noha profit alapú a működésünk, nem akarjuk maximalizálni a profitot, hanem ennél inkább vesszük figyelembe a fogyasztóknak az érzé, értékeit. Mi tudjuk, hogy önök kik, hogyan működik az üzleti modelljük, arra lennénk kíváncsiak. Persze ezt is mondom majd, hosszú távú kitekintéssel vállalkozunk, ezért is értékeljük a partneri kapcsolatot a beszállítóinkkal. Nyilván nem tökéletesek ezek a kapcsolatok, a problémákat megbeszéljük. Egy dolog biztos, nem fogunk kapitulálni, hogyha a fogyasztóink érdekeinek a védelméről van szó, hiszen ők a tulajdonosaink is. Mindjárt mondom a példákat. Az egyik legfontosabb eszköz, eh, amelyek révén, eh, amely révén eh, az értékeket megvalósítjuk, ez a saját márkás termékeink rendszere. Mi voltunk az egyik első olyan cégcsoport, amely kialakította az öko felcímkézett, GMO-mentes élelmiszer palettát, Eh, hadd mondjak megint egy példát, Olaszországban van egy megállapodás eh, egy olyan szervezettel, amely a maffiától elkobzott javakat eh, kezeli, és ebből származó hasznot olyan termékek előadá, előállítására használja, amelyet a szövetkezeti típusú bolthálózat értékesít Olaszországban. Ez az egyik példája annak, hogy hogyan próbáljuk a fenntarthatóságot megteremteni. A saját márkás termékeink

kell kapcsolatban ugye az egyik kritika, hogy a termelőt nem ismerik, eh, mert hogy a termelő neve nincs feltüntetve. Eh, egyébként nálunk fel van tüntetve a termelő neve, és a beszállítóinkkal partnerségben próbáljuk a fogyasztókkal tudatni ezeket az információkat. Fontos, hogy legyen egy kapcsolat a termelő és a fogyasztó között, különösen, hogyha egy agrártermelőről van szó, vagy egy kis és középvállalkozásról. A klímaváltozással kapcsolatos jelentésünkre hívom még fel a figyelmet, amely a legjobb gyakorlatainkat tartalmazza, illetve a tagszervezeteink legjobb gyakorlatait megint csak a fenntarthatóság szempontjából. Megint mondok egy konkrét példát. Az egyik olasz szövetkezeti bolt, adja a legnagyobb választékát a napelemeknek Olaszországban és ez látja el energiával a, magát a boltokat is, magukat a boltokat is. Egy másik boltunk 80, 98%-át az energiának fenntartható, megújuló energiaforrásból biztosítja. Emellett kiemelném még azt, amit mások mondanak a szövetkezeti modellről. 2012 az ENSZ termelőszövetkezeti vagy szövetkezeti éve, ugyanis az ENSZ elismeri, hogy a szövetkezetek hozzájárulnak egy jobb világhoz. Van egy ILO tanulmány, amely szerint a szövetkezetek jobban állják a válság viharát is. E, a kapitali, a Koop Dánia mind jól szerepeltek ebben a vonatkozásban is. Most akkor befejezem, azt szeretnénk, hogyha az önök jelentésében külön felhívnák a figyelmet a szövetkezeti modellre, a tisztességes kereskedésre, illetve arra, hogy hogyan lehet jobb kapcsolatot kiépíteni a fogyasztókkal. Köszönöm, Gorveja úr! a konkrét javaslatokat. Martin Weiderstrandnak adom meg a szót, aki az IKEA-nak az európai igazgatója. Önt azért hívtuk meg, mert az IKEA egy olyan modellnek az élharcosa, amit aztán sok más cég is átvett, ugyanis megpróbálják a környezeti terhelést csökkenteni. Köszönöm szépen. Rá is térhetünk a második kérdésre. Az előző az én kertemet mutatta. 23 milliárd euró a, fogal, a forgalmunk, és 127 ezer munkatársunk van. Kö, Számunkra az a nagy kérdés a belső piaci versenyben, hogy úgy versenyezünk, hogy a mi vásárlaljunk, alacsony áron vehessék meg termékeiket, és ezek folyamatosan változanak és javuljanak. A verseny az korlátozott, nagyon nehéz belépni a piacra, tudjuk a, a tanulmányokból, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja a társadalmat, kevesebb az in, in, in, innováció, és a fenntartható termékek nélkül a fogyasztók sem tudnak ilyeneket hazavinni. A fenntartható be, be, belső piacokban a, a verseny a kulcskérdés. IKEA-ban mi kezdtük el a lapraszerelt csomagolást. A lapraszerelt csomagolás nagyon hasznos akkor, amikor a szállításon akarunk pénzt spórolni. Az innováció te teszi a terméket kevésbé költségessé, és ezért ez tesz minket versenyképességé. Itt láthatják az, hogy miként lehet kevesebb anyagot felhasználni a, termékeknél, a, kevesebb szállítási költségekkel pénzt spórolunk meg, és ez kellemesen, és ez jobban befolyásolja a környezetet. Ezzel évente szá, ezerrel kevesebb teherautónyi forgalmat tudunk megtakarítani, keves, amely keves, jobban, kevésbé terheli meg a környezetet. Ezek a megoldások soha nem állnak egymással konfliktusban. Szeretnénk ez mindenféle lehetőséget felhasználni. A fent, otthoni fenntarthatóság, költség megtakarítás kérdése, ezzel tudjunk megfelelni a fogyasztók igényeinek, a fogyasztók otthon is hozzá tudnak járulni a fenntarthatóbb életvitelhez. Hoztam magammal is egy ilyen lámpát, láthatják itt nálam. Ez egy jó példája annak, hogy miként lehet a termékhatékonyságot növelni. Ezt az lámpát lehet úgy, úgy beárazni, hogy az sokat, sokak megengedhessék, és mivel minél többen tudják megvenni, ezért ott, otthon is sokkal nagyobb energia megtakarítást tudnak elérni vele. Az a javaslatunk, hogy az társadalom minden szintjén folyó verseny elősegíti a helyi és regionális és EU szintű árszabásokat, és ez elősegíti a foglalkoztatás növekedését, a beruházásokat, harmonizálja e, és visszaszorítja a bürokráciát, amely el kell távolítanunk az akadályokat, a piaci akadályokat, és hogyha ezt nem tudjuk meg létrehozni, akkor nem, nem vagyunk versenyképesek, és nem tudunk innovatív termékeket jó áron e, értékesíteni hiszen a verseny, versenyképességet, a versenyzést minden, a piac minden szintjén biztosítani kell. Is... Köszönöm szépen. Svéd tömörséggel adta elő. Köszönjük szépen. Örömmel adom meg a szót Javier Huának, aki Eh, az ICR e vezetője, amely jó példája annak, hogy a fogyasztók és a kereskedők miként tudják a fogyasztó értekeit elősegíteni. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Ön említette, remélem, hogy az ICR e itt nem az európai konzervatív frakciót jelzi, hanem a hatékony fogyasztói választ. Köszönöm. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy mi a feladatunk. Mi vagyunk az egyetlen uniós platform, ahol a gyártók és a kiskereskedők összefognak, annak érdekében, hogy a fogyasztók elvárásaira gyorsabban, jobban és olcsóbban reagáljunk. Valóban, van egy hálózatunk, mindenféle európai országban működünk, és a világ más részein is. Globálisan jelen vagyunk. Nagyon gyorsan mennek a diák, nem tudom követni. A fő elképzelés az, hogy paritásos tevékenységet végezzünk, hatékony munkát a fogyasztó érdekeinek figyelembevételével. Mutattam néhány példát arra, hogy öt évvel ezelőtt egy felmérést végeztünk, még ma is érvényes. Mi a különbség a kiskereskedők akik elfogadták a mi gyakorlatunkat, és azok között, akik nem fogadták meg el a mi gyakorlatunkat. Nagyon érdekes a fogyasztó szempontjából. Láthatják ezt a táblázatot. Egy és ötös között lehetett osztályozni. Akik elfogadtak a mi gyakorlatunkat, jobb eredményeket értek el, mint azok, akik nem, és ezt maguk a fogyasztók rangsorolták. Például az elérhetősége a termékeknek, hogy a kiskereskedőknél mennyire vannak jelen, akik a mi gyakorlatunkat követik, azok jobban teljesítettek, mint azok, akik még nem fogadták el. De a következő dia azt mutatja, hogy mit is tettünk. Néhány számot mondanék. Jó, Egyesült Királyságból és Franciaországból, a fenntartható közlekedésből. Franciaországban 13 vállalat adoptálta a mi eljárásunkat. Ez azt jelentette, hogy 1500 tonnányi széndiokszidot takarítottak meg Ugyanez történt az Egyesült Királyságban is. Mindig, amikor egy új projektet indítunk be, például a fenntartható közlekedésben, akkor a vállalatok megvalósítják, tesztelik a hatékonyságot. Még több példát is tudnék mondani, csak nem itt a dián, de azért magamtól mondok egyet például a hulladékgazdálkodás területén, Egyesült Királyság, azok a vállalatok, akik csatlakoztak hozzánk körülbelül jövőre 75 millió tonnányi hulladékot spórolnak meg. Ez a prevenció. És ugyanakkor 150 ezer tonnányi hulladékot nem lerakókban helyeznek el, hanem más formákban semmisítenek meg. Így aztán az ECR-nek a fontossága úgy gondolom, hogy az, hogy mind a kiskereskedők, mind a gyártók együtt dolgoznak, hogy megoldásokat találjanak, hogy hatékonyabbak legyenek, és hasznára legyenek a felhasználónak. Köszönöm. I would now like to welcome back Ms. Köszönöm szépen, most pedig örülök újra Malcolm Harbornak. Szeretném megkérdezni, hogy szeretne bárki szót kérni, még van rá lehetőség, ha nem, akkor megadom a szót Mari Kilbennek a svéd szakszervezetek részéről. Két percben köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon tanulságos volt az, hogy hall, hallhattam a sikeres történetekről és az igazságosabb kereskedelemről. A negyedik szekció a fenntarthatóságról szólt, és méghozzá gazdasági és környezetvédelmi szemszögből közelítették meg ezt a kérdést. Én is nagyon fontosnak tartom, hogy ezekről tárgyaljunk, amikor a és a szociális dimenzióról is szót ejtsünk akkor, amikor a fenntarthatóságról van szó. Nagyon fontos, hogy a fogyasztók is gondoljanak erre akkor, amikor egy termékre ránéznek, és adnak márkanevére, hogy ez mit jelent, mit képvisel, képviseli a társadalmi fenntarthatóságot. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy vajon miként lehet az alkalmazottakra is koncentrálni, amely, akik része a sikernek, a kereske, sikeres kereskedelemnek. Tudjuk, hogy akik a kereskedelemben dolgoznak, rendszerint alanyos, alacsony iskolázottságúak, és új technikákat kell elsajátítaniuk, új e, igényeknek kell megfelelniük, átalakulnak a struktúrák, és így tovább. De a jó feltételek biztonságot is teremtenek, és a foglalkoztatás biztonsága révén az eladó is képviseli az, a márka értékét. Ez hozzájárul ahhoz, hogy kisebb lesz az alkalmazottak fluktuációja. Ez pedig megteheti a, megteremti a, az innovációnak megfelelő környezetet. Nagyon sok vállalat, nagyon sok svéd cég alapvető értéket képvisel, amelyet aztán továbbítani szeretnének mindenféle szinten, függetlenül attól, hogy milyen a, az illető vállalatnak a struktúrája. Mindaddig, amíg e, ezek a márkanevek valamit képviselnek, legyenek ők résztulajdonosok vagy franchise vállalatok, Fontos tehát, hogy megalakítsuk a társadalmi párbeszéd lehetőségeit a munkavállalók és a, munk- és a munkaadók között. Ezt akartam hozzáfűzni. Fontos tehát, hogy figyelemmel legyünk a szociális dimenzióra is. Köszönöm szépen, Mari mondja az elnök, most pedig megadom a szót. Nem kapunk mikrofont a belgi, belga biodiverzitás platform részéről két percben. Um, so I am working for the Belgian Bio én a belga biodiverzitás platform munkatársa vagyok. 2010 novemberában, novemberében 230 polgár részvételével egy konferenciát szerveztünk a biodiverzitásról. A konzultáción egy sor ajánlást kaptunk, amelyet meg kellene valósítani annak érdekében, hogy az ökoszisztéma, a, a, a föld élővilága ne e, nullázódjon le. Eh, az ellátási láncot is úgy kellene eh, megszervezni, hogy eh, ne károsítsa a környezetet. A címkén, az élelmiszer címkéken fel kellene tüntetni a termelési eszközöket. Nem tudom, hogy vennének-e annyian ananászt, hogyha tudnák, hogy milyen nagy az öko láb lenyomata az ananásznak, vagy tudnák-e, vagy vennének-e olyan terméket, amely az esőerdők kiirtása árán született az ilyen e, figy aggodalmakat figyelembe vevő beszerzést jogszabályokkal is kell e, támogatni. Több erőfeszítést kell a hulladék csökkentésére fordítani, itt a csomagolásról van szó elsősorban, de a e, műanyag és az energia takarékosságra is gondolunk. Az utolsó meg ajánlás az az volt, hogy a boltokban legyen feltüntetve a biodiverzitásra gyakorolt hatás, legyen egy fenntarthatósági kódexe a nagy láncoknak, és így megmutathatják például azt is, hogy csökkenteni kívánják a eh, széndiokszid láblenyomatukat a kódex a vízzel és az energiával is foglalkozna. Ahol vannak ilyen kódexek, azok sem foglalkoznak azonban a biodiverzitással. Tehát ezek azok az ajánlatok, ajánlások, amelyeket a belga biodiverzitási platform összegyűjtött. A platformunk lehetővé teszi azt, hogy polgárokkal közvetlen kapcsolatba lépjenek, ezért is ajánljuk mindezt a politikusok figyelmébe. Behoasszonynak köszönjük Ilária Szavarini kap szót, aki az Eurocommerce-nél társadalmi tanácsadó. Köszönöm. Koráca Bildasszonynak. Nem is lesz szükségem a két percre, csak fel akarom hívni a figyelmet arra, amit már mindenki tud, ugyanakkor ez a szociális partnerek szempontjából rendkívül fontos a kiskereskedelemben. Ezek általános jellegű kérdések, nem csak szociális kérdések, hanem gazdasági kérdések is. és a cél az, hogy előmozdítsuk, javítsuk a, a kiskereskedelmi szektor működését. Az informális gazdaság elleni harc, a fekete gazdaság elleni harc az egyik eh, ilyen szempont, a másik pedig az az, hogy a cégek eh, szükséges eh, képességeket hozzák valamilyen módon összhangba a munkavállalók által felajánlott kvalifikációkkal köszönjük. Most pedig Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az Európai Bizottság egy közleményt fog foglalkoztatás ügyben kiadni, és ezen belül létezik egy szociális platform, amely tudomásom szerint igen jól működik. Most pedig Malcolm Harbornak adom meg a szót. Köszönöm, Anna Mária. Én is csak két percet szeretnék. követve és összekötve az utolsó két kört, az egész kérdés a volumengazdaságról, a hatékonyságról, a szektor dinamikusságáról. Hochschraten asszony és Wilhelm kolléga is mondták, hogy a független kiskereskedők mennyire hozzá tudnak járulni a vásárlói elégedettséghez. Nekem úgy tűnik, hogy a hatékonysággal és a széndiokszid láb, a szénláb lenyomattal kapcsolatban nagyon fontos lenne a legjobb gyakorlatok cseréje. Ezen kívül a közös szállítás, én tudok erre jó példákat a kis beszállítói hálózatban, például a saját régiómban, ahol vannak kis szakosodott élelmiszertermelők, akik összefognak és közösen szállítatják a termékeiket a nagy felvásárlóhoz, mert a kis beszállítóknak nincsen meg az infrastruktúrája, hogy nagyon nagy mértékben szétszórják az árucikkeiket. Az ICR e tud-e az ilyen vállalkozóknak segíteni? Ezen kívül a kis független termelőket támogatni kellene, és hozzá kellene elférniük férniük a szolgáltatásokhoz jobban. És végül és ez inkább fenyegetés, megfelelő-e, és része lesz-e a versenyképességi modellnek, sajnos Peter Davis már nincs itt, de én azt látom, hogy Nagy-Britanniában a nagykereskedők felvásárolják a kis láncolatokat szándékosan a helyi független kisboltokat. Ez probléma, vagy ösztönözzük? Köszönöm, Malcolm. Szeretném most megadni a szót végül a hozzászólóknak. Rodrigo Gueva, az Eurókóptól két percre. Köszönöm szépen először is a társadalmi fenntarthatóságról szeretnék beszélni. Teljesen egyetértek azzal, hogy ezt elő kell segíteni, támogatni kell. Számos jó példámuk vannak a tagjaink között. Javasolnám, hogy olvassák el a nemzetközi fogyasztói jelentést a nagykereskedőkről, láthatják majd, hogy a Coop a Olaszország és a Coop Dánia az a két pozitív példája ennek a folyamatnak. Azt is szeretném még elmondani önöknek, hogy a tagjainknak van egy magatartási kódexe munkavállalási gyakorlatokról, és különösen alkalmazzák ezt Dél-Kelet-Ázsiában. Ez a kódex a gyerekmunkával kapcsolatos szabályokra, szakszervezeti jogokra hívja fel a figyelmet. Nagyon sokat foglalkoztunk a fair trade-el, a tisztességes kereskedelemmel. Van egy összefoglalónk a fair trade termékekről. Van egy munkacsoportunk is, amelyik ezzel foglalkozik ami a nagy kereskedőket és független kereskedők szerkezetét illeti, és itt utalik Harbor úr kérdésére, milyen a szövetkezeti struktúrák azt garantálják, hogy több mint 3500 helyi és regionális szervezetünk van, és struktúránkon keresztül a volumengazdaság előnyeit próbáljuk kihasználni, és Ebből az a profit, az ebből származó profit a, a régiókba áramlik vissza. Ezt támogatni kell, támogatni kell a szövetkezeti működési módot, mi nálunk helyi tulajdonosok vannak, és a profitot visszaforgatjuk a régiókba. Köszönöm szépen. I'm sure my colleagues will... A kollégáim egyet fognak érteni azzal, hogy ezek, ezeket a gyakorlatokat majd át, átültetjük majd a e, jelentésbe. Martin, két, két percben parancsolj. nagyon nehéz összefoglalni, hogy mit csinálunk az IKEA-ban szociális szempontból és környezeti hatások szempontjából, hiszen számos termékünk van Európából és Indiából is, Indiában 80 ezer gyapot termelő ö, ö, szolgáltatja mi termékeinket, valamint a szoftvert is. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, ez pedig a versenykérdése, minden szintű versenykérdése e, az Európai Unióban. Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk versenyezni egymással, hogy, in, hogy innovatívak lehessünk, kell, hogy valaki hajtson minket. Ez áll a kis és nagy kereskedőkre is, és ez motivál minket is az innováció felé. A mi fogyasztóink ezt várják tőlünk, a jobb termékeket. Ez a LED lámpa is egy jó példája annak, hogy miként lehet energiát megtakarítani. Tehát akárhogy is forgatjuk, mindig, mindig a, oda jutunk el, hogy a verseny ösztönzi a belső piacot és a fenntarthatóságot is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Megadom a szót Xavier Huannak az Efficient Consumer Response részéről. Okay, I will just build on, on... Rendben. Harper úrhoz csatlakoznék. Az ECR foglalkozik-e a KKV-k szükségleteivel? Van egy partnerségünk Franciaországban, ezt a részleget is én irányítom, és a e FEFFEL, amely a kkv szövetsége Franciaországban, mi ezt Tour de France-nak hívjuk, elnézést, hogy francia kifejezéseket használok, de ez a neve, ez a közös szállítás és tárolás. Tehát eh, megosztjuk ezzel kapcsolatban az információkat, hogy miért fontos a KKV-knak, hogy összehangolják az egy adott régióban a szállításukat. Franciaországban is vannak például Brittany, amik nagyon messze esnek mindentől, és annak érdekében, hogy túléljék a kiskereskedők ezt, össze kell fogniuk. Ezen kívül a fenntarthatósági kérdéseket illetően. Az ECR Europe a Fogyasztói Javak Fórumnak egy része. Ennek van két határozata. Az egyik a hűtésre vonatkozik, a másik pedig az erdőírtásra. Az ECR Europe ezt a két állásfoglalást felvállalja Európában is, és támogatja őket. És fölmérjük, hogy mely termékek vehetnek részben ezekben. Például az erdőírtást, illetve Martin is említette, a, a raklapoknak a használata, itt is figyelembe vesszük, hogy mással lehetne helyettesíteni, vagy Franciaországban egy gyapot használata a fa helyett. Köszönöm. Merci beaucoup. Uh, let me just finish this. Köszönöm szépen. Lezárnám az ülést azzal, hogy megosztok önökkel valamit, ami nem lesz része, központi része a jelentésnek. Nevezetesen arra kérem önöket, beszállítókat, fogyasztókat, kiskereskedőket, kérem az élelmiszer pocséklás elkerülendően fogjanak össze. Gazdasági, erkölcsi és környezetvédelmi aspektusa is van ennek. Köszönöm. Most pedig hagyd zárjam azzal, számomra, jelentéstevő számára nagyon inspiráló volt ez, és nagyon élvezetes. Ez egy dinamikus, interaktív vita volt. Nem is álmodtam róla, hogy ilyen konfrontálódó nézeteket hallok. A fő üzenet az, hogy sokan is mondták a fedőszervezetek részéről, hogy hajlandóak arra, hogy párbeszédben vegyenek részt amelyek nem ideológiai alapon folynának, hanem adatok, tények alapján, és konstruktív megoldásokat találnának. Köszönöm. Köszönöm minden szervezetnek, ami itt ma részt vett, akik eljöttek ide, remélem mások is csatlakoznak majd, és az ICR-nak is persze. Gyorsan önök lendületet szeretnének a belső piacon, intézkedést, a hatáskört a szolgáltatásokra is ki akarják terjeszteni, hiszen a kiskereskedők ezt is ajánlják. Ezen kívül akarják, hogy elismerjék a kiskereskedők szerepét. Az alacsony költségek kinek vannak kárára, a kérdés még mindig az, hogy a fogyasztók csak az ár alapján választanak? Ezen kívül a harmonizációt támogatják, hogy a dupla normákat, dupla bizonyítványokat elkerüljék. Egyetértek, és alig várom, hogy az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának akadályait elhárítsuk. Beszéltek arról, hogy nehéz hozzáférni minden fogyasztóhoz és országhoz, hogy aggasztja önöket, hogy a láncolat nem teljes, hogy a bizalmat helyreállítsák a beszállítói láncolatban. És hogy mondjam el, hogy végrehajtjuk a már létező jogszabályokat, nyomást gyakorlunk a tagállamokra, a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban felhívjuk a bizottságot hogy hajtassák végre a már létező jogszabályokat? Az anyagi akadályokat hárítsák el, a létesítés jogát garantálják, jogsértéseket kivizsgálják. Legyenek gyorsabbak, hatékonyabbak a versenyok területén is, Néhányan több, néhány kevesebb jogszabályt akarnak, néhányan önszabályzást. Néhányan azt mondták, <clears throat> hogy a kódok nem működnek. Gondolom, hogy erről politikai vitát is kell majd folytatnunk. Hallottam, hogy a bizottság azt mondta, hogy a verseny nem elég. A szakértők azt mondták, hogy de elég úgyhogy eltérnek a vélemények. Remélem, jobban együtt tudunk működni a bizottsággal az állampolgárok érdekében szerződés területén. A fenntarthatóság kérdésében nagyon jó példákat kaptunk az ágazattól. Bátorítom önöket, hogy ezt folytassák, és Eh, ez nagyon pozitív fényt kap majd a jelentésben. Hadd mutassam be a következő időrendet, ez a párbeszéd folytatódik. Időnk sajnos nincsen, de nagyon szívesen meghallgatjuk Önöket. Továbbra is nagyon érdekel az Önök mondani valója. A februárban véleménycserére közül kerül sor. Én március másodikán nyújtom be a jelentésemet, amit aztán megvitatjuk a szakbizottságban március 21-22-én, módosításokat március 24-ig lehet benyújtani, és erről április 13-án szavazunk, a plenárison pedig májusban, és nagyon remélem, hogy fogom tudni tartani ezt az időrendet. Köszönöm szépen a részvételt, köszönöm Malcolmnak, hogy rám bízta az elnökrést, és várom a további jelentkezésüket. Köszönöm szépen! Well, Anna Maria, um... Anna Maria, hadd köszönje meg mindenki nevében, hogy levezetted ezt a projektet, és hogy mindenkit összehoztál. Tudom, hogy nagyon sok segítséget kaptál az árnyék előadóktól, bár nincsenek itt mindannyian, ők is fontos részei a vitának. Tudom, hogy ön egy, te egy nagyon odafigyelő előadó vagy, nagyon figyelmes előadó vagy, és tudom, hogy nagyon nehéz munka vár rád, amíg összeállítod ezt a jelentést, de nagyon jókor született ez a javaslat, nagyon jó, hogy Jean Bozsovan is jelen volt, hiszen ő olvas ezt a munkát, a, ő, ő vezeti ezt a munkát a bizottságban. Van egy üzenete ennek a megbeszélésnek, van értelme. Nyilván nem vizsgáltuk meg a kereskedelmi ágazat teljességét, ezt sokkal jobban meg kell vizsgálni, de ez a mai ülés csak része volt ennek a munkának. Köszönöm szépen a szervezeteknek, hogy eljöttek ma, és e, a kapcsolatot fenntartjuk, hiszen sokkal intenzívebb párbeszédre van szükség, de úgy érzem, hogy e, ami a szövetkezeti viszonyokban és a legjobb gyakorlatok megosztásában, az információk kicserélésében történt, az nagyon sokat segít a fogyasztóknak is. Ez egy olyan tanulmány, ami, olyan tanulság, ami mindenkinek hasznára válik. Sokat tanulhatunk tehát, és sokat kell megértenünk a válaszokból. Köszönöm szépen, Anna Maria, hogy megszervezted. Köszönöm. További ülésre kerül sor a szakbizottság részére holnap 9-kor. Köszönöm szépen.